others. Eva. Allora, we can. Prego, vi chiedo di prendere i posti. Sorry. Kérem foglaljanak helyet. Thank you to be here. Grazie di questa Scusate per il eh, ritardo. Elnézésüket kérem a késedelemért. A Kulturális Szakbizottság tagjaihoz fordulok. Elég összetett volt a koordinátori ülés kicsit hosszabbra nyúlt. A jobb oldalamon ül kiemelt vendégünk, kedves Doris Pak asszony, szakbizottságunk egykori elnöke. A Lux D koordinátoraként nem sokára bemutatja majd, hogy a Lux D milyen fejlemények elében néz a következő évben. Ez egy fontos vívmánya volt a parlamentnek, és egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk ennek a díjnak. Szeretném tájékoztatni önöket a koordinátori ülés eredményeiről, amely szinte az összes napirendi pontot lezárta, de ezt még későbbre halasztanám, hiszen inkább a következő napirendi pontokra lépnénk át. Most majd a napirendet kell elfogadnunk és a koordinátorok ajánlásainak elfogadásához még lesz egy eszmecsere, illetve a Venta jelentést egy kicsit hátrébb tesszük a napirenden. Hogyha ezzel a módosítással egyetértenek, akkor elfogadhatjuk ezt a napirendet. El kell fogadnunk a július 22-i és szeptember 3-ai, 4-ai üléseink jegyzőkönyvét. Ezeket elfogadottnak tekintjük tehát, és átlépünk a négyes napi rendi pontra. Jelenleg francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, bolgár és román nyelvre van tolmácsolás ezen kívül tájékoztatni szeretném önöket, hogy november 11-én és nem november 10-én egy meghallgatást, egy fontos meghallgatást tartunk, amire meghívott minket a Júri Szakbizottság a szerzőjogok jövőbeli alakulásáról Európában ez a tárgy mi társelnöki szerepben lépünk fel, társ a jogalkotó szakbizottságként működünk ezzel a témával kapcsolatosan. Nem tízedikén, hanem tizenegyedikén került el erre a novemberben, 15.30-tól 18.30-ig. Ezzel meghallgatás fontosságára való tekintettel, illetve azon lehetőség fényében, hogy szorosan együttműködjünk a Juris Szakbizottsággal, minden tagunkat arra kérném, hogy legyenek jelen ezen a meghallgatáson. Most pedig rögtön át is térnék a, arra témára, ami miatt meghívtuk Doris Pak asszonyt. Nagyon sokat tett ő a Luxdíj megszületéséért, és szerepe a kultúra az oktatás témakörével kapcsolatosan ezen szakbizottság tagjaként rendkívül jelentős. Én magam is szorosan nyomon követtem tevékenységét az eltelt öt évben, számos alkalommal együtt voltunk a Carlo a Velencei Filmfesztiválon, és ez a díj, bizonyosan a Lux díj egy olyan alkalom arra, hogy a fiatal filmrendezők lehetőségeit növeljük az Európa számára érzékeny témákban. Nagyon sok országból vettek részt ezen a versenyen. A LuxD esetében egyébként az első tíz film kiválasztása után van egy végleges zsűri, és ez gyakorlatilag az összes parlamenti képviselőből áll. December sejétől lehet majd megtekinteni a filmeket itt a parlamentben, de Doris Packerről majd bővebben beszámol. Jó lenne, hogyha mindenki ö, személyes véleményt formálna erről a három filmrendezőről, fiatal filmrendezőről, akik remek filmeket készítettek, és fontos európai filmszemléken mutatták már be ezeket a filmeket ezekben a hónapokban a minden európai hivatalos nyelven feliratozzák majd ezeket a filmeket. Ez a feliratozás a média program egyik fő cselekvési területe lett időközben. Nagyon fontos kötelezettséget vállal Doris Pak ezen díj megszületésében, és sokat tesz a díj népszerűsítéséért. Schulz parlamenti elnök adta neki a koordinátori szerepet ezen Lux filmdíjat illetően, és bizonyosan ezt a mi szakbizottságunkkal együttesen fogja majd végezni. Doris tovább folytatja munkáját annak érdekében, hogy nagy figyelem a, irányuljon erre a kulturális kezdeményezésre, amely az Európai Parlament munkája is. Most megadom neki a szót, és köszönöm, hogy elfogadta kívásunkat. Guten Morgen, ich spreche Deutsch. Jó reggelt, németül fogok beszélni. Köszönöm szépen a elnök asszonynak, a titkárságnak, a koordinátoroknak is, hogy ma délelőtt jelen lehetek. A parlament elnöksége a Lux filmdíj koordinátorává nevezett ki, egyszer abból a félelemből kiindul, hogyha új parlament áll össze, hogy a filmdíj iránti érdeklődés csökkenhet, ezért szükség lehet valakire, aki nem dolgozik folyamatosan képviselőként 25 év után, már nem vagyok a parlament képviselője, kizárólag kultúrával foglalkozom, és nagyon nagy örömmel jöttem el, hogy ma délelőtt egy kicsit átadjak valamit abból a tűzből, ami benne még a Lux filmdíj iránt még tíz évvel ezelőtt, amikor Wim Wenders, a nagy rendező, tartott egy nagyszerű beszédet Berlinben, és azt mondta nekünk, hogy éppen a válság idején, amikor nagyon sok ember elfordul az Európai Uniótól, akkor keresnünk kell a lehetőséget arra, hogy hogyan tudjuk tovább vinni az európai álmot. Ezért európai történeteket kell tudnunk elmesélnünk. Ez azt jelenti, hogy európai filmeket kell mutatnunk. Ezt tesszük, ezt a díjat annak idején ezért hoztuk létre. A parlament kommunikációs részlege, a mi szakbizottságunkkal együtt alkotta meg ezt a díjat, hogy nagyobb lehetőségeket találjunk, észt, szlovén, német, francia filmeket, európai filmeket az egész Európai Unióban bemutatni. Ez könnyűnek hangzik, de nem olyan könnyű ez azért, mert egy sok nyelvű valami vagyunk, 24 nyelvet beszélünk, és ezért azt mondtuk, hogy csinálunk egy olyan díjat, amely 24 nyelvű feliratizást biztosít, persze nem egy CD-n, hanem minden nyelven elérhetővé tesszük ezeket a filmeket. Szerintem ez egy kiváló díj, és a film területén segít, igenis segít a kis és közepes producereknek abban, hogy a filmeket számos helyen tudják bemutatni. Azzal kezdtük, hogy egy zsűrit alkottunk, a parlamenti kollégák segítségével egy kicsit alakítottuk ezt évről évre, de külsősökről van szó, filmkritikusok, filmrendezők, film Általában az ágazat fontos szereplőiről van szó, háromszor találkoznak évente, azt hiszem tavasszal, és megnézik azt a rengeteg filmet, amit fesztiválokon bemutattak, stb. És megpróbálnak az óriási kínálatból tíz filmet kiemelni. Aztán megvan ez a tíz film, és a tízből a végén három lesz az, amely itt a parlamentben bemutatásra kerül a kiválasztás céljából. Az elején csak egy filmet, a nyertest feliratoztuk. Időközben ezt is megváltoztattuk. Most már az a helyzet, hogy az előterjesztett három filmet elejétől fogva, mióta kiválasztották őket már, rögtön 24 nyelven feliratozzuk, mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy kellő időben megnézzék ezeket a filmeket, megkapták ezeket. Az önök nyelvén, a mindenkori nyelvén ez ne dobják el, ne hagyják itt. Ez egy költséges, egy drága, egy értékes dolog. A saját nyelvükön megvan a három film feliratozva, és láthatják azt is, hogyan születik meg a film, és a célok persze. Azok is szerepelnek írásban a szövegben ezért csak egy néhány megjegyzést szeretnék röviden tenni. Itt van tehát a három film, ezek feliratozó vannak, már mondtam. Na, mitől jobb, mitől jár jobban a nyertes? Azzal, hogy egy plusz változatot is kap, méghozzá a vakok számára készült változatot, a gyengélátók számára. Ez olyas valami, ami hiányzott. Az első film, hát megszerveztük, hogy vakok, látók is követni tudják. Ez egyfajta hangjáték szinte, tehát hallják a nyelv, halljuk a nyelvet, ahogy beszélnek, és van egy elbeszélő, egy narrátor is, aki elmondja, hogy éppen mi történik. A film végén Vigfio Aladakkal és vakokkal Berlinben egy beszélgetést szerveztünk, és ezek a vak emberek, gyengélátók elmondták, hogy milyen kiváló ez a vállalkozás, és azt mondták, Pak azt, hogy mi több filmet szeretnénk még látni, és ez nekünk egy nagyon érzelemdús momentum volt, ezért megcsináltuk ezt, hogy a három filmet feliratozzuk a nyelvekre, és aztán a végén pluszként a díjnyertesnél egy vakok gyengélátok számára készült változat is legyen. Ez azt jelenti, hogy a film a médiában, a televízióban jobb esélyeket kap. Időközben jól dolgozunk az ártéval, jó az együttműködésünk, bemutatom az ártén. Az árt tehát velünk együtt március 8-án a nők napjára, a nőnapra a, a, a filmet az idegen, When Belief, azt hiszem az angol címe, három évvel ezelőtt, ő volt a nyertes egyébként, és három hónapon keresztül Video on Demand lekérésre, tehát biztosított az árt. Ez nekünk egy win-win rendszer, nekünk azért, mert ez a mi díjunk volt az árténak, meg azért jó, mert gyakorlatilag több nézője lehet. Az árt csak azok számára látható, akik németül vagy franciául tudnak. Innentől kezdve ez a website, ez a honlap viszont inkább a figyelem középpontjába került. Egyébként ezt a jellegű munkát folytatni fogjuk. Sajnos a mikrofon kikapcsolódott. Hát ami a Lux díjat illeti, azért ismert már elterjedt iskolákban is az Európai Bizottság képviseletei, illetve a parlament képviseletei igyekeznek ezt a díjat eljuttatni az iskolákba is. A mi most a szüzséje ennek a díjnak? Most nem olyan díjat keresünk, amely egy problémával foglalkozik, amit mi választunk ki. A zsűri dolga ez természetesen. De önök is tudják, az Európai Unió annyira sokoldalú, olyan sok mindent kínál tartalmi oldalon, problémát is persze, ami Helsinki-ben és Párizsban, vagy Aténban is megfigyelhető, ezért aztán ezeknek a filmeknek a tartalma mindig az, amiről kiválóan lehet vitatkozni azon emberekkel, akik ezt megnézik. Ezért bevezettük a Lux filmnapokat, most mennek ezek, éppen Zágrában voltam, Írországban, Luxemburgban, Szalonikiben, számos városban, számos fesztiválon, és el kell, hogy mondjam, ez olyas valami, ami foglalkoztatja az embereket, és ha kimennek a helyszínre, és erről szól ez az egész. Kollégáknak szól ez, ez valami önök számára is szól, nem csak a filmes szakma számára, hiszen önöknek is lehetőséget kínál, hogy beszéljenek azokkal az emberek, akik látták a filmet, hogy a tartalomra kitérjenek, hogy következtetéseket tudjanak levonni a jogalkotói munkájukra nézve. Mondok egy filmet, a Welcome című filmről van szó, ez egy nagyon híres film volt, azt hiszem két évvel ezelőtt nyert. Leo Ray filmje volt. Ez azzal foglalkozott, azt mutatta be, hogy egy afganisztáni fiú hatalmas kerülökkel hogyan jut el Kaliba, és a végén oda, oda ott van, és a barátnőjéhez akar menni Doverbe. Ez egy film, amely igencsak foglalkoztatja az embereket, a lelkünket, és talán rámutat arra is, hogyan tudnánk nekik segíteni. Egyfajta érzelmi felkészítés arra, hogy szembesüljünk a meredékkeresőkkel. Mi azt hiszem, hogy paradicsomi állapotok között élünk, nem tudjuk, hogy milyen érzelmek tombolnak, milyen problémák vannak, egy menedékkérőben, és azt gondolom a film ebben segít, hogy megértsük, hogy segítsünk. És nagyon érdekes a kollégákkal erről beszélni, hiszen ő dolgozik ezzel a anyaggal a parlamentben, ez nem csak a kulturális szakbizottsági kollégák számára, a LIBE számára is fontos, az ott ülő kollégák számára, az összes egyéb szakbizottságra nézve is. Ezért aztán nekem nagyon fontos, hogy ahol önök segíteni tudnak eh, Európai Parlament részéről, ha bemutatják a filmet, menjenek el, nézzék meg önök is ezt a filmet, mert ott tudnak beszélni az emberekkel, higgyék el nekem ezek az emberek nem mennek el, ha önök eh, azt majd beszédet tartanak az euróról, vagy Európáról, vagy bármiről beszédet akarnak tartani, ezek az emberek nem fognak elmenni. Ezek olyan emberek, akik a filmet szeretik, és filmet akarnak látni és a film révén kerülnek közelebb az Európai Parlament munkájához. Ez az értelme, mert mi fizetünk ezért a kommunikációs forrásból. Ez nem az Európai Unió költségvetésében szerepel, hanem a kommunikációs költségekről van szó. Szóval 600 millió euró évente ez jól befektetett összeg, nem tudom, van-e még. Voltak kollégák régen, akik mindig azt mondták, hogy nem kell nekünk filmekkel foglalkozni, oldják meg a disztribúciót maguk, ők terjesztik majd a filmjeiket, stb. ez kidobott pénz. El kell, hogy mondjam, hogyha kevesebb tollat, vagy veszek, vagy kevesebb flyert készítetek kommunikációs eszközként, hanem filmekkel az egész társadalmat tudom elérni, akkor többet tettünk meggyőződésem. Napjainkban a kommunikáció más, mint a papírgyártás. Hét éve vannak tapasztalataim ezzel, és higgyék el nekem, nagyon magával ragadott a dolog. Abszolút támogatom, nem csak a mozikba megyünk a filmekkel, de oda is megyünk, hanem az összes médiát megpróbáljuk elérni. Ezért aztán jó lenne, ha önök is együttműködnének, és lelkesen részt vennének ebben a dologban. Kezdjük, most november 3-a van, ugye látták a nagy posztereket, kezdjük is a, a screeningekkel. A képviselők tehát kaptak egy DVD-t. De video on demand, tehát lekérésre is megkaphatják a filmeket. Ez mind benne van a dokumentációban, hogy hol lehet megszerezni ugye is 23 nyelven van feliratozva. Az egyik nyelven már megkészült a film nyilván. De a dvd csak a képviselők számára készültek. Aki DVD-t kap, annak választania is kell. Ez így van megoldva. A kollégák egy harmada választott az elmúlt évben 222-et. Egy évvel korábban 241-en voltak, tehát van, van mit javítani, hogy úgy mondjam, van, és rengeteg az új kolléga, aki ez iránt nagyon érdeklődik, most nem tudok elmenni az összes szakbizottságba, túlzás is lenne, de most, hogy itt vagyok a mai napon, kérem, legyenek követei a Lux díjnak. Ez az önök feladata is. Tegyék magikével ezt a feladatot. Nagyon jó dolog, ha mindenhol csak bírálják az EU-t, és mutassák meg, hogy vannak eszközeink, másfajta eszközeink, amelyekkel ezeket az embereket meg tudjuk győzni, és be tudjuk lelkesíteni Robert Schumann gondolatával. Tehát a három film, amelyeket választani lehet, még valamit, bocsánat, közben. December másodika és 12-e között az ebédszünetben és este a bizottsági ülések után a Yehudi Menuhin teremben egy, van egy mozi, erre az időre egy mozi lesz, megnézhetik a filmeket, kapnak egy napi rendet, hogy mikor melyik filmet mutatják, hogy szép nagy vásznon is láthassák. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló ajánlat, és ez jót tesz a parlamentnek. Három filmünk van, idén egy első filmes rendező Szlovéniából is jelen lehet. A történet, hogy is mondjam, Számos Európai Uniós iskolában látható a class enemy, ki a class enemy, egy tanár, aki nem illik bele a képbe a diákoknál. Nézzék meg a filmet, egy első filmes, nagyon fiatal rendezőről van szó, kiváló film. A második film egy francia film, Céline Chama, egy olyan film, amely egy bandával foglalkozik, ez a címe is, és egy banyőben, egy elővárosi millióben játszódik, kiváló film. És Pavel Pavlakovsky filmje a harmadik film, egy nagyon híres filmkészítő, aki Angliában él, de lengyel származását tekintve. Egyébként Oscar díjra is jelölték ezt a filmet, nem, mi erről nem tehetünk, de úgy látszik, ugyanaz volt az ízlésünk ez a film, el kell, hogy mondjam, ami megmozgatott benne, az az volt, annak idején beszéltünk a filmről, egy fiatal ember azt mondta, tudja, mert ilyen fekete-fehérbe csinálták ezt, és akkor jutott eszembe, az egész film fekete-fehér. A film bemutatás közben nem láttam, nem vettem észre egy olyan film, amely Lengyelországban játszódik a kommunista idők alatt. Egy Aztán a Lux filmnapok éppen most mennek számos helyen, erről már beszéltem, és szeretném elmondani, hogy ezek a filmek egyébként bemutathatók a választási körzeteikben is a választóknak. Tehát december 17-én egy kis ünnepség keretében a parlament elnöke adja át a díjat, természetesen a rendezők jelenlétében néhány színész is jelen van, és a nyertes a következő. Lezajlódik ez a jelenet, akkor beszerezhetik ezt a filmet, hogy odahaza lehetőséget teremtsenek arra, hogy fiatalokkal, idősekkel megnézzék a filmet, és megvitassák utóbb. Ez a kommunikáció lehetőségét kínálja az önök számára a lakosság minden nemű rétegével. Persze a probléma az, és ezt meg kell érteniük, mi nem vagyunk a jogtulajdonosok ebben az ügyben, meg kell érteni, hogy a filmet terjesztőknek is pénzt kell keresniük, valamiből élniük kell, de azt gondolom, hogy a képviselőknek van egyfajta saját költségvetésük, vesznek golyóstollat, vagy prospektusokat, vagy flyereket készített. Lehet, hogy 300 eurót erre is szánni tudnak, hogy kikölcsönözzék ezt a filmet tegyék meg, ezt szeretném megemlíteni, van két munkatársunk itt a parlamentben, ők ezen dolgoznak, kiváló, éppen ott beszélgetnek. Marizella, Marizella, Gintris pedig a másik kolléga, cseh, a másik a hölgy pedig olasz. Ők azok, akik a filmdíjjal foglalkoznak egész évben a fesztiválokon is például. Végül szeretném még elmondani, hogy úgy gondolom a filmdíjat még fejleszteni is tudjuk, továbbfejleszthetjük. Például nem csak három filmet feliratozunk, hanem mondjuk a jövőben ötöt, akár valamikor mind a tizet, amit kiválasztanak. Arról van szó, hogy európai történeteket egész Európában tudjunk bemutatni. Ez az értelme ennek. A filmeket 28 államból lehet kiválasztani, tehát mindenkinek lehetőség van, hogy részt vegyen ebben a dologban. Azt gondolom, hogy többet fogunk együttműködni a különböző médi, médiumokkal, a televízióval is szorosabban fogunk együttműködni, vagyis úgy gondolom, hogy lehetőségünk van arra, hogy az Európai Parlamentnek ezt a díját erősítsük, és a kulturális jelentőségét jobban kiemeljük. El kell, hogy mondjam, el tudom képzelni, hogy ez a díj az Európai Unió díja lesz. Az a bizonyos díja, a legnagyobb díja Európában. Az Európai Uniónak nincs igazán filmdíja, van az Európai Filmakadémiának egy díja, de ez nem az Európai Unió díja. Az Európai Bizottságnak is van egy díja, amit viszont senki se ismer. Én véletlenül ismerem, mert ott voltam, amikor ezt átadták, szinte kizárják a közönséget belőle, pedig médiadíjnak hívják. Szerintem a Lux díj, már a neve is olyan klassz, hogy tartsuk meg és próbáljuk meg erősíteni, az Európai Bizottsággal is beszéljünk, és szerintem ők is ezt szeretnék, hogy ezt erősítsük. Ennyit akartam elmondani, tehát még egyszer kérem önöket, legyenek követei ennek a filmdíjnak, válasszanak és kooperáljanak. Még valamit elfelejtettem. Az Európai Parlament képviseletei is mutatják ezt, és mindenki, aki ott van, az választhat is. nem lesz ennek döntő jelentősége abból a szempontból, hogy ki lesz a nyertes, de a véleményeket azért megtudjuk, ha sokan megnézik a filmet. Elmúlt évben nagyon sokan nézték, meg nagyon érdekes volt, és úgy gondolom, hogy ez egy ösztönzés arra, hogy együttműködjenek. Elmúlt évben kiválasztottunk egy embert, aki szavazott, aki elmetett Carlo Vivariba a filmfesztiválra. El kell, hogy mondjam, a filmdíj keretében, amikor a három filmet bemutattuk Velencében, például három éve van ez így, együttműködünk a Venice Days szervezettel, ez a szervezet a fesztivál részét képezi, ahol az elődeink 1989-91 között, Bazanti úr dolgozott ebben a testületben, Castellina asszony is benne volt ebben, ők az elődeink voltak, és meghívtunk oda minden EU országból, minden EU tagállamból egy fiatal filmkedvelőt. Tehát egy, nem aki filmet készít, hanem egy moziba járó embert. És el kell, hogy mondjam, egy hétre jönnek egy hétig bármilyen filmet megnézhetnek, lehetőséget kapnak arra, hogy beszéljenek a rendezőkkel, mi is elmegyünk oda, jöjjenek el önök is Velencébe, legyenek benne ebben a dologban. El kell, hogy mondjam, ezek a fiatal emberek Európát úgy ismerik meg, ahogyan kevesen. Tudni illik, 27 másik emberrel dolgoznak együtt, blogolnak, és hosszú távú kapcsolatokat alakítanak ki. A Berlinál én is jártam Berlinben, újra elmondom, egyszer csak szembe jött valaki az utcán, és hátra, hát, hátra csak Are Mrs. Park, Én voltam a 27 ember egyike. Még Horvátország akkor nem csatlakozott, tehát az utcán is megismert. Ezek a fiatal emberek összetartanak, együttműködnek, barátok lesznek különböző fesztiválokra jönnek, részt vesznek. Úgy gondolom, hogy sokat teszünk az európai gondolat érdekében. A kultúrát állítjuk a középpontban, és nem az olívaolaj vázákat, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak, hogy ösztönözzem itt önöket. Köszönöm szépen si Olaszországban azt mondjuk, hogy a szenvedélyt lehet érezni, hát Doris Paknell ez valóban így van. Köszönöm a vezetésedet, az intelligenciádat, a szenvedélyedet ezen téma iránt, a LuxDi további siker lesz. Azt hiszem, hogy Helga Trüppellel és más kollégákkal is osztom ezt a tapasztalatot a Venice Days kapcsán, amely valóban nagyon szép tapasztalat volt. Velencei mozitermekben is levetítik a három döntőbe jutott filmet, még Karlovi Váriban pedig a tíz előválogatásba bejutott filmet fogják majd vetíteni. Arra ösztönzöm a kollégákat, hogy ne csupán nézzék meg a filmeket, azt hiszem, hogy a moziban érdemesebb megnézni a nagy vászna nem csupán számítógép képernyőjén, tehát a Yehudi Menuhin teremben is, de az Európai Parlament egyes országokban levő irodáit is hívják fel arra, hogy éljenek ezzel az alkalommal, vetítsék a filmeket. Van-e, aki, van -e, aki hozzá kíván ez, ehhez a témához szólni? Van-e további gondolat, vagy minden világos volt az elhangzott a kapcsán? Ferhelyen kolléga Petra. Köszönöm szépen, Doris Pak, hogy ma eljöttél közénk, és újra harcolsz a díjért, mint alapítója és ötletadója ennek a filmdíjnak. Úgy gondolom, hogy te vagy a legmeggyőzőbb harcosa annak, hogy megmaradjon ez a díj, és hogy erősödjék. Ez egy fontos jelzés, és ez fontos, hogy a médiában ez megjelenjen, hogy Európában nem csak a mainstream filmekkel foglalkozunk, hanem az európai témákkal foglalkozó európai film kerüljön a középpontba. A probléma az, hogy sokan azt veszik valóságnak, amit a filmben látnak, ez határozza meg a gondolkodásukat, a véleményüket, és hogyha itt mind, és hogyha ez mindig csak az amerikai jellegű életérzést mutatja, az amerikai mainstream filmeket mutatja, a, ugye ezt látja a lakossági jó részt, előzönli ez az egész európai tévét, filmeket, és az európai filmnek nincs esélye már csak a megosztott nyelvek miatt is, akkor ez egyfajta szegénység, amiről mi is gondoskodunk. Ezért aztán nagyon fontosnak tartom, hogy európai filmkészítők és az európai film számára esélyt kínáljunk, és hát vannak nyelvi akadályok az Európai unióban, de ezeket le kell építeni, és hidakat kell építenünk Számos országban a feliratozás elfogadott dolog, más országokban még nem fogadják el, de egyre inkább terjed, mert hát egyre jobb a nyelvtudás, és van lehetőség arra, hogy úgy alakítsák ki az aláírását, tehát a filmfeliratozást, hogy élvezni lehessen a filmet esténként, ez egy fontos dolog. Köszönjük szépen az elkötelezett munkát. Felhívnám a figyelmet még arra, hogy az Európai Parlamentben senki sem mondhatja, hogy nincs ideje megnézni. Ezt komputeren megtehetem, CD-t vehetek, elmehetek moziba, este még a, mondom, a számítógépen is megnézhetem, rengeteg lehetőség van, és aki azt mondja, hogy sok hét alatt, amit kapunk erre, nem tudott időt szakítani a három film megnézésére, az nem mond igazat, azt nem hiszem el. Aki meg akarja nézni, az meg is teheti mindenképpen, és bízom abban, hogy azok száma, akik aktívan szavaznak majd, és meg is nézik a filmeket, most, hogy ez a szám növekedni fog a továbbiakban. A frakcióm nevében elmondhatom, szerintem mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a kollégákat bátorítsuk, nézzék meg a filmeket, és így támogatást tudunk adni arra, ami bennünket foglalkoztat itt a szakbizottságban és az Európai Unióban az európai lélekről van szó, az európai identitásról, a koordinátorok körében éppen erről beszéltünk, hogy a jövőben például milyen tanulmányokat készíthetünk, és azt gondolom, hogy az identitások esetében, az azonosság tudat esetében, az Európa megismerésében, a mentalitás kérdésében, hogy a filmben hogyan ismerjük fel önmagunkat, hogyan tudjuk kifejezni a szemléletünket, az életszemléletünket, a struktúráinkat. Örülök annak, és Németországban ez így van, hogy számos intézmény és így tájékoztató iroda is foglalkozik ezzel, ők bemutatják a filmeket. Hétvégén Kölnben lesz egy ilyen rendezvény, Berlinben is vannak ilyen rendezvények, Münchenben, számos más városban a téma felmerül felhívom a figyelmet arra, hogy minden képviselőnek lenne lehetőség arra, hogy egy ilyen rendezvényt csináljon, bemutatni a filmet, és utána beszélgetni a polgárokkal a problémákról. Éljenek a lehetőségeinkkel, és ez a film egy lehetőség. Így tudunk közelebb kerülni az emberekhez. Köszönöm. Köszönöm, Szabin. Köszönöm Petra Kamerhelyért, Diakonú kolléga következik. Köszönöm szépen, köszönöm Doris Paknak is, hogy szokásosan elkötelezett módon az sok új kollégának, akik itt a Kulturális Bizottságban vannak, bemutatta a filmet, még közelebb hozta hozzájuk ezt a díjat. Nem tudom ezt nagyon kiegészíteni semmivel, saját tapasztalatokról tudok beszélni. Amióta a parlamenti képviselő vagyok évről évre, miután a díjat átadták a parlamentben, Düsseldorfban egy kis művészmoziban bemutatom a nyertes filmet, és tényleg javasolni tudom. A kisebb mozi kész arra, hogy ezt támogassa. Én a Düsseldorfi Filmmúzeumban csinálom ezt, ez egy kis mozi. Persze egy pár euróba belekerül, de minden eurót megér, amit erre költünk szerintem és azok az emberek, akiket a filmmel elérik, akik egy ilyen rendezvényre eljönnek, azokat politikai témával nem tudják elérni, higgyék el. Pát Petra Kamerébert rendezvényére adott témában ezek nem jönnének el. De ha azt mondom, hogy jöjjenek a Lux filmdíjra, és egy izgalmas filmet mutatunk be, amely európai valóságot tükröz, akkor tele van a mozi. És Tudom, sokan megkeresnek utána, kiváló este volt, és hogy mennyire jót tett nekik, ez mennyit gazdagodtak egy ilyen estével. Többet teszünk Európáért, az európai identitásért, mint sok tartalmi rendezvényel. Persze azokra is szükség van, de minden kollégának csak azt tudom mondani, hogy vegyék komolyan a lehetőséget, mutassák be a saját városaikban, a szavazókörzeteikben, kismozikban ezeket a filmeket. Ez egy komoly lehetőség. Minden egyes alkalommal elmondom, és most is el akarom mondani egy kívánságomat, és talán Doris még egy kicsit a zsűri felé is közvetítheted. Évről évre, tehát sok év után megállapítjuk, hogy nagyon komoly filmekről van szó, persze vannak kivételek, nagyon súlyos témák, mélyreható problémák merülnek fel, és a végén gyakran nagyon tragikusan záródnak a filmek, volt, tényleg voltak, ahol még a idősebb férfiak is elővették a zsebkendőt a végén, és könnyeztek. Mindenki könnyezett a végén, például az Idegen című filmnél. Egy jó vígjátékot is szeretnék. Egy olyan vígjátékot, amelyik megfogja az európai valóságot, amely egy kicsit vidáman mutatja be az európai valóságot. Tudom, a legnehezebb a jó film vígjáték rendezés, de azért valamikor itt lenne az ideje ennek is, és az európai mozinak jót tenne, hogyha lenne egy luxfilm nyertes mozi, amelyik eh, tényleg legalább eh, némileg vicces is. Köszönöm Petra. Diakonú kolléga kap szót eh, a volt egy nagyon szép görög komédia múlt évben, amely aztán végül nem nyerte meg a díjat, diakonú kolléga. Köszönöm. Először is elnézést kell kérnem, mert nagyon vonzódom ehhez a e, műfajhoz, a mozihoz. Én magam is e, moziszínész vagyok, életem a mozi, e, több mint száz filmben játszottam. Ismerem tehát a témát, tudom, hogy mi a mozi ereje, és milyen erővel tud rendelkezni. Be kell vallanom önöknek, hogy én mindig csodáltam azokat az embereket, akik tűzben égnek valamilyen eszméért vagy gondolatért, és ide sorolom Doris Pakasszonyt is, aki ezért az ötletért, ezért az eszméért ég tűzben. A kommunizmus alatt Romániában a mozi e, és a kultúra úgy általában hatalmas erővel rendelkezett, a nemzeti értékek e, védelmezője, megtartója volt, valójában egy ellenállási szerepet e, játszott, és megélt, megértette mindenki, megélte mindenki. Amennyiben ki akarjuk ezt bővíteni, ezt a témát, és az egész Európai Unióra leképezni, akkor azt gondolom, hogy ez lehet Eh, az egyik módja annak, hogy eh, a válság után újraépítsük magunkat, és eh, az általunk is gyakran megtapasztalt Európa ellenes érzelmeket is valahogy megváltoztassuk. Miért is mondom ezt? A mozi, illetve a LuxDíj gyakorlatilag egy esettanulmány, eh, amelyből kiindulva további eredményeket lehet elérnünk. A a mozi a történelmünket, az azonosságunkat eh, közvetíti, eh, és lefedi egész Európát, ezen keresztül tudjuk megismerni egymást, illetve szomszédainkat a filmen keresztül egy másik tudást szerzünk meg, egy nemes, igaz művészi tudást. Számomra nagy öröm lehetne, lenne, hogyha pakasszonyjal elbeszélgethetnék, akár technikai részletekben menően is erről a témáról, és megoszthatnám vele gondolataimat. Egyet megosztok önökkel már is. Szerintem kulcsfontosságú a zsűri szerepe. Én úgy gondolom, hogy a zsűri az, amely az alapszándékot megtestesíti, ez nem egy művészeti szándék, nem akarunk a mozifesztiválokkal versenyezni, ahol saját művészi identitása, identitása van a zsűrinek, nálunk másfajta identitásra van szükség, egy nem annyira művészi identitásra, éppen ezért a zsűri válogatást is így kell megcélozni. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch noch... Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani Dorisnak elkötelezett beszédét. Valójában a Lux díj ideig egy sikertörténet, és nagyon örülök, hogy sikerült ezt életre hívni, és meg is védni. Nem volt mindig könnyű az egyes kritikákkal szemben itt a parlamentben. Azt hiszem, hogy időközben megmutathatjuk, hogy ha az európai polgároknak megmutatjuk ezeket a filmeket, akkor ez egy másik formája kommunikációnak, és más tudunk ezzel elérni, mint egyéb utakon. Megnézzük a televízió egyes programjait, akkor azt látjuk, hogy alig mutatnak európai filmeket más országokból, és éppen ezért ez a díj nagy esély arra, hogy az Európai Unió valódi kulturális sokszínűségét megmutassuk kis országokból érkező filmekkel, amelyeket általában nem láthatunk. Ezért ez a díj azt hiszem, hogy egy nagy felhívás arra, hogy a kulturális sokszínűségben részesüljünk, részt vegyünk. És még egyszer kiemelném, hogy mindenképpen népszerűsítsük ezt a luxdíjat itt a parlamenten belül is, de a nyilvánosság előtt is. Nagy lehetőség ez az európai filmről való szólásra, annak ösztönzésére, hiszen ne hagyjuk ezt a teret Hollywoodnak, illetve Bollywoodnak. Itt valóban az európai filmekről van szó, és az elkövetkező években mindent megteszek azért, hogy az a Lux D még nagyobb jelentőséget nyerjen. Elnök, köszönöm Helga. Most uh, Várt kolléga kap szót. Um, thank you very much for this opportunity. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy én is hozzászólhatok ehhez az érdekes uh, témához. Ugyan a megválasztott képviselőként még nem találkoztam önnel, de nagyon jó, hogy ma itt lehetek, és hogy személyesen tapasztalhatom a lelkesedését. Én egy, vagy mű, a művészeti világban dolgoztam, ahol azt hiszem, hogy a film is nagyon fontos volt, a fiatalokkal együttműködve helyi szinten nemzetközi együttműködés keretében jó néhány programon, fesztiválban részt vettem és azt hiszem az Egyesült Királyságban, nem csak a saját régén szinten is eh, népszerűsíthetem a eh, Luxemburg eh, Lux filmdíjat. Nagyon jó az, hogyha bevonjuk a fiatalokat, de proaktívabban kellene mindezt tenni. A Lux díjat hogyan lehetne a, a fiatal ifjúságpolitika, illetve a, az állampolgárság ügyek területén jobban felhasználni. Talán ez az igazi kihívás számunkra, amit a Kulturális Bizottság a jövőben felvállalhatja. Gondolkozhatunk azon, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk ebbe a programba is nagyon mértékben bevonni a Kulturális Szakbizottságban meglévő eh, szaktudást, ezt hiszem erre a célra nyugodtan felhasználhatjuk. Grammatikákis? Grammatikákis képviselő. Εγώ είμαι κινηματογραφόφιλος και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα... Köszönöm szépen. Én is nagy rajongó vagyok, és nagyon jó volt ilyen részletesen hallani a Lux D történetét. Lenne egy megjegyzésem és egy kérdésem, hogyha megengedi elnök asszony. A megjegyzésem a hozzáfűzni valóm a következő. Ami a, a kiválasztási kritériumokat illeti, Pakkasszony kicsit aggasztó volt, amit hallottam, amikor azt mondta, hogy az Oscar díjhoz hasonló kritériumok alapján történik mindez. Szerintem ez, ez a jelenleg európai helyzetben nem feltétlenül a legcélra vezetőbb megközelítés. Lehet, hogy kiváló filmek ezek, de egy uniós kezdeményezésről van szó, és éppen eh, ezért eh, az az általános elképzelés, hogy ennyire bonyolultak az európai intézmények és az európai eh, eh, csúcsokon milyen ezen születnek meg döntések, ez egy olyan, olyan eh, tévhit, amit meg kellene próbálnunk elosztatni. Éppen ezért nem tudom, hogy elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy ez a díj, a Lux díj, amely valóban nagy, nagyon sikeres, a dokumentumfilmekre is kiterjedhessen, amelyek nagyon fontosak annak érdekében, hogy az európai önazonosság tudatot terjesszük. L'ultimo intervento. Köszönöm, Venta kapszott utolsóként. Köszönöm, Pak Valóban egy nagyon szenvedélyes beszédet hallottunk és azt gondolom, hogy ez a díj egyben egy oktatási célt is szolgál. Eh, ahogy azt már mondták, a film közelebb hoz egymáshoz. Eh, nem csak arról szól ez az egész, aki nyer, hanem eh, a részvétel is fontos, ez az európai sokszínűség ünnepe. Eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy ebben az azonosság tudatban közelebb kerüljünk egymáshoz. Köszönöm Pákasszonynak ezt a szenvedélyes, elkötelezett hangot, és elmondhatom azt is, hogy Németországban, bocsánat, Lengyelországban gyakran kerülnek be filmek erre a versenyre, és amikor ilyen filmeket játszanak Lengyelországban, akkor az megtölti a mozikat, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Děkuji, já bych se chtěla připojit k poděkování. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak Doris Beck asszonynak, és remélem, hogy tovább folytatja hasonló lelkesedéssel az elkezdett munkát. Decemberben a az Ida című film vetítésén Bruno Monén is adta szeknos, a, nagyon mm, érdekel, hogy a, a, a nézők, az emberek hogyan vélekednek egy e, adott filmről. Ami a javaslatot illeti a dokumentumfilmekkel kapcsolatban, ifjúsági filmek, vagy a, a környezeti témájú filmek kategóriáját már léteznek filmfesztiválok, eh, Csehországban is. A Doris Pák asszony azonban elmagyarázta, hogy a Lux díj miért egy jelenlegi formájában jött létre. Jó lenne azonban, hogyha eh, még egy kicsit beszélne erről, mert az ifjúsági filmek témája nagyon érdekes, és nagyon nehéz ezeket megfelelő színvonalas, színvonalas filmek egyáltalán tovább. Doris, puoi rispondere? Köszönöm, azt hiszem, hogy Doris válaszolhat egyes kérdésekre. Köszönöm szépen, az az érzésem, hogy mindenki nagyon lelkesen látja ezt a témát, és ennek nagyon örülök szükség van az önök lelkesedésére, hogy amikor a Költségvetési Szakbizottság újra szavaz majd a LuxDi finanszírozásáról a kommunikációs forrásokból. Néhány kérdést vetettek fel, rögtön a zsűri témájára utalnék. A zsűri nem állhat belőlünk, a zsűri, amely bemutatja a filmeket, az csak olyan emberekből állhat, akik a filmeket ismerik, a tavalyakat is, és ezért tudtak javasolni filmeket, és aztán ebből a hatalmas kínálatból tizet kiválasztanak. Tehát ezek teljes mértékben független személyek minden országból. Mi kulturális szakbizottságként folyamatosan egyes tagokat adunk ebből a zsűriből nem tudom, görög vagy ciprusi kolléga említette, hogy az embereket jobban be kellene itt vonni. Megkíséreljük ezt természetesen. Nos, ezek a zsűri, ez a zsűri szakértőkből áll. És ezt a három ö, filmet önökhöz továbbítja, önökhöz valamennyiükhöz, és önök a legnagyobb, ö, legnagyobb létszámú zsűri, amely vala is létezett egy filmdíj esetében. Ö, hiszen önök a polgárok képviselői, és ekként választják ki az egyetlen nyertes filmet. A polgárokat még inkább be kellene vonni, és így ezért hoztuk létre a Lux Film Days-t, így mindenki eljöhet ezeknek a filmeknek a megtekintésére, és leadhatja a szavazatát. Máshogyan nem tudjuk ezt megtenni, hiszen a polgárok nem ismerik ezeket a filmeket, hogyha ismerik, akkor nem kellene feliratozni, és nem kellene az értékesítést, a forgalmazást támogatni. Csak úgy lehet őket bevonni, hogyha van lehetőségük ezen filmek megtekintésére, és ez történik a Lux Days keretében. Nos, itt ö, megmutatkozott, ahogyan említődik, hogy az első napon 25 ezer ember látta a filmet egész Franciaországban, vagy a filmeket, és ezen filmeket az Európai Parlament és Kulturális Szakbizottság feltüntetésével vetítették mindenfelé. Hát én ezt fantasztikusnak tartom. A második téma hogy legyenek komédiák, vidámabb hangvételű filmek. Sok német férfi kolléga van, hogy akik azon panaszkodnak, hogy állandóan sírniuk kell ezen filmek nézések közben nincsenek vidám filmek. Én nem vagyok zsűritag, több ízben említettem a zsűritagoknak, hogy hát nézzétek már meg egy kicsit, hogy olyan filmek is szerepelnek a kínálatban, amelyek vidámabb hangvételűek. Volt egy film, egy remek görög film a Platon Akadémiája, ez egy csodálatos, humorral teli film volt. Nagyon érdekes témája volt, a kisebbségek, az albán kisebbség témájával foglalkozott Görögországban, csodálatos volt ez a film, de az volt a gond, hogy bekerült a három közé, de nem lett végül is nyertes. Az idegen című filmmel volt konk versenyben, amely a becsületgyilkosságokkal foglalkozott, és aztán végül ez a film nyert, sajnos vagy hála Istennek. Kicsit módosítottunk ezen ebből az okból, mind a három filmet feliratozzuk, amely bekerül ebbe az előzetes szelekcióba. Három évvel ezelőtt csak azon filmeket felir- azt a filmet feliratoztuk, amely végül is nyert. Tehát megpróbálunk ezzel a szemponttal is számot vetni. Aztán itt az a téma, hogy milyen kritérium alapján választjuk ki a filmeket. Nincs egyetlen kritérium se azon kívül, hogy a filmet a tavalyi, vagy az eltelt évben egy fesztiválon be kellett mutatni. Európai film kell, hogy legyen, a 28 tagállam valamelyikéből, tehát nem mondjuk azt, hogy a menedék jog kérdéséről kell filmet készíteni, vagy bármilyen más tárgykörben, ezt nem is lehetne megtenni. Nem azért készítik a filmet, hogy a parlamentben bemutassák, hanem egy kulturális háttérrel, a filmrendező kulturális hátterével, mindenféleképpen valahol európai témával rendelkeznek a filmek, egyéb kritérium nincs. Amit az Oscar díjról mondtam, az csak egy észrevétel volt. Azt akartam mondani, hogy az Ida című film, amelyet ö, bevittünk a három ö, ö, film közé, nos az Oscar ö, díjra is jelölték ezt a filmet, talán mi is hasonló kritériumokat hoztunk létre, mint az Oscar díj esetében, ezt nem tudom. A zsűrink mindenféleképpen magas presztízsű, és valóban jó filmeket válogat. Az a véleményem, hogy a dokumentumfilmeket se szabad kihagyni. Azt is át kellene gondolni, hogy gyerekfilmeket is bevigyünk ezen filmek közé. Az azonban a probléma, hogyha valamit beviszek a versenyző filmek közé, akkor persze, hogy a gyermekfilmeket nem lehet a dokumentumfilmekkel és a felnőtt filmekkel versenyeztetni, ez egyszerűen nem működik de hát gondolhatnánk, hogy esetleg továbbfejleszthetnénk a díjat, és a tíz film között szerepelhetne talán ilyen műfajú film is. De erre még több pénzre lenne szükség, megpróbálunk majd a bizottsággal együtt valamit létrehozni ebben az irányban. Vannak tehát elképzelések, de ezen filmeket, hát ezen műfajú filmeket nem lehet összehasonlítani, összevetni. Aztán mi volt még? Jó magam megtapasztaltam, hogy sok ízben vetítik ezeket iskolákban, ezeket a filmeket. Két gimnáziumban is voltam, ahol az Idegen című filmet vetítették, ahol is a becsületgyilkosságról van szó. Egy tanár egész héten keresztül a becsületgyilkosság témáját, a hagyományok témáját tárgyalt ennek a filmnek a kapcsán, és aztán bemutatták a filmet, és kérték, hogy képviselők is látogassanak el az iskolába, és a fiatalokkal vitázzanak. Nos, elmondhatom, hogy ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Jó magam is tanárként dolgoztam jó idővel ezelőtt, és ez mindenféleképpen egy pedagógiai eszköz, amelyet többet kellene használni. A bizottságnál is van egy hasonló program, mely szerint a Lux díjas filmet be kellene mutatni az iskolákban, az Európai Parlament egyes tagállami irodáiban is lehetne még ezt a kezdeményezést erősíteni. Nos, az elhangzottak csak azt emelik ki, hogy amit teszünk, és azt jövőben szívesen tennénk. Még egyszer köszönettel tartozom az engem ér dicséretekért. Én ezt Mm, tiszteletbeli tevékenységként végzem, és gondoljanak arra, hogy mostantól megnézhetik ezeket a filmeket video on demand, vagy pedig DVD formájában, vagy akár december 12 től 12-ig akár az itteni moziteremben is, és gondoljanak arra, hogy válasszák ki a filmet, hogy aztán a képviselőknek több mint egy harmada vegyen részt ebben a folyamatban. Aztán december 17-én egy valóban szép ünnepé keretében nem kell egy hosszú ünnepé, de 20 perc az elég a szavazás előtt, hogy aztán tele legyen a plenáris terem, mert gyakran ez nem történik meg. Meg kell sajnos szokni, hogy a kollégákat majd hogy nem be kell csalogatni a plenáris terembe. Nos, tehát még egyszer köszönetet mondok a támogatásukért, és mindent meg fog szívlelni, amit elhangzott. Köszönöm szépen. Prima, szóval prima di ringraziare salut. Mielőtt köszönetet szeretnék mondani Doris Paknak, és elbúcsúzzom tőle, Gledos kollégának adok szót, aki szót kérde nem volt számomra világos, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván szólni. Tessék, elnézésedet kérem, azt hittem, hogy mással kapcsolatban. Συμφωνήσω απολύτως με την εισήγηση Teljesen értek ezzel a bevezetővel ebben a témában. Egyet értettem a tartalommal is, és az összes elmondott dologgal. Egyetlen megjegyzésem van. Nagyon sajnálom, hogy itt a saját személyemet kell kiemelni, áldozat voltam, hogy úgy mondjam. 50 évvel ezelőtt egy filmet folyt, forgattak rólam is, a hunta ideje volt a görög katonai diktatúra, nem tettek fel nekem kérdéseket, és egy görög rendező és egy francia rendező készítette a filmet, ők szinte üldöztek, és kérdezgették, hogy milyen harcot folytattam a demokrácia érdekében. Azt javasolnám most, hogy nem egy Lux díjas filmről szeretnék beszélni, hanem egy Super Lux filmet szeretnék eh, készítetni arról az európai parlamenti képviselőről, aki eh, a szabad vélemény nyilvánítás mellett teszi le a garast, és ezért küzd. Itt különböző dolgokat kéne megemlíteni, mit tudunk tenni a mindennapokban európai parlamenti képviselőként, hogy elmondjuk a véleményünket, mert nem kapunk lehetőséget arra, hogy elmondjuk a véleményünket. Ezért aztán úgy gondolom, ki kell térnünk arra is, hogy milyen kevés időnk van például, hogyan alakul a mi életünk. Igyekszünk elmondani a véleményünket szabadon, de ezt nem tehetjük meg, mert korlátozzák a hozzászólás idejét. Ez is egy érdekes téma lenne. Szerintem csak egy felvetés. Például, hogyha az ember napirend előtt jelentkezik, akkor azt mondják, hogy most nem lehet, hogyha kártyával jelentkezik valaki, akkor megint nem adják meg a szót, és nem szabad beszélni. Az európai képviselő mindennapi harcáról van szó, hogy elmondhassa, amit neki el kell mondania. Ez nagyon nehéz feladat. A demokráciáért küzdünk, és ne felejtsük el Prometheus történetét, aki szintén áldozat volt, erőszak áldozata, de Hermész segített neki. Amíg én itt vagyok, addig a hangomat hallani fogják, bármit is tesznek. Nem fogom másodpercre betartani a hozzászólások idejét, vagy fél percre, amíg élek, beszélek. Elnézést kérem, kolléga, hogy így értékelte a vezetőség magatartását, a bíró magatartását, amely nem volt antidemokratikus. Amikor ö, láttam, hogy beszélni, akkor megkérdeztem, hogy milyen témával kapcsolatban kíván szólni. Ö, azt gondoltam, hogy erről a témáról akar szólni, és azt mondtam, hogy ö, már mivel itt van körünkben Doris Pak kolléga, ezzel a témával kapcsolatban kíván szólni? Nem mondta, hogy igen vagy nem, és azt gondoltam, hogy későbbiekben akar hozzászólni. ha rosszul értelmeztem a magatartását, akkor elnézését kérem, de ne élesen antidemokratikus vagy diktatórikus jelzőkkel, de ismerem az ön múltját, de remélem, hogy ismer az enyémet is, tehát semmiféleképpen ne tulajdonítson nekem ilyen szándékot, ilyen kényszerítő szándékot. Rosszul értelmeztem az ön magatartását, ennyi az egész, minden esetre az ön által felvetett téma tiszteletben tartásával. Nem hiszem, hogy ez Doris Pakra tartozna a LuxDi keretében. Érdekesek a fejtegetései a ö, mozi nyelvezet révén a demokrácia témáját ö, körüljárni bizonyosan meg lehetne szervezni ö, a munkák ismertetését is, ez bizonyosan fontos lépés lehet az országainkban, de ezt hivatos, hivatalosan nem javasolhatjuk egy parlamenti díj formájában. Érdekes lehet ez a téma a polgárok számára, bemutatni nekik a tevékenységünket egy rendező által elmesélve, de nem hiszem, hogy ez a téma kapcsolódna a Lux díjhoz, amelynek más célja van. Nem rólunk, parlamenti képviselőkről szól ez, hanem a különböző európai érzékenységű témákról, illetve kreativitásról, amely európai témákhoz kapcsolódik bárki készíthet bármilyen filmet, de nem hiszem, hogy mindez a kulturális szakbizottság hatáskörébe tartozik, amiről ön szólt. Jó magam is köszönetet szeretnék mondani Doris Paknak ezért a fontos szerepért, amelyet játszik. Másodszorban pedig köszönetet mondok Marizela Rossetti csapatának értékes munkájáért, amelyet továbbra is végez majd veled, illetve velünk. Harmadsorban pedig azt hiszem, hogy a honlapjainkon, illetve a honlapjainkon mindenféleképpen népszerűsíthetjük a Lux díjat, és a producerek, a forgalmazók szervezeteinél is népszerűsíteni kellene ezt a díjat, amely még nem eléggé ismert a saját országomban is ez volt a tapasztalatom. Egyetértek számos kollégával, közöttük Petrával, ami a kis mozik szerepét illeti ezen filmek népszerűsítésében Rómában a fesztivál mellett vannak más kisebbek is, amelyek szívesen népszerűsítenék ezeket a filmeket. Bizonyosan lesz majd egy rotáció a zsűri tagok között, és ez kívánatos is lenne a nagyobb átláthatóság érdekében, de azt hiszem, hogy itt olyan személyiségekre van szükség, akik ismerik az egyes témákat, hiszen itt mindenféleképpen olyan témákat kell felvetni ezek ezekben a filmekben, amelyek érdekesek, érzékenyek, de mindenféleképpen függetlennek kell lennie a zsűrinek december 17-e lesz ezen egész előkészítő munka betetőzése, hiszen a plenárison ünnepélyes keretek között még a szavazások előtt, és éppen ezért ott mindenki jelen lesz, a három döntőbe jutottal alkalom nyílik arra, hogy kihirdessük a Luzdi nyertesét, ott a rendezők is hozzászólnak, és mindig nagyon megható pillanat ez, András Szegrerre emlékszem, aki bemutatta filmjét annak idején. Tehát minden kollégát felhívok arra, hogy népszerűsítsék ezt a kezdeményezést más szakbizottságokban is, hiszen ez nem a kulturális szakbizottság által kiadott díj, hanem az egész parlamenté. Köszönetet mondok Doris Paknak, hamarosan találkozunk, minden jót. Allora, grazie Doris. Noi penso che adesso dobbiamo continuare azt hiszem, hogy folytatnunk kell a napi rendünket. Bene, noi passiamo adesso. Hát is térünk arra a jelentésre, amelyet Vent a kolléga kapott, és amely az európai filmmel foglalkozik a digitális korszakban. Ez első eszmecsere lesz a saját kezdeményezésű jelentésről. Tudják, hogy itt egy fontos közleményről van szó, melyet az Európai Bizottság májusban tett közzé az európai film fejlődésével kapcsolatosan, tehát ez kapcsolódik az imént tárgyalt témakörhöz. A digitális korban a filmmel szemben néző kihívásokról, ez nagyon fontos témakör számunkra. Venta kolléga tehát bemutathatja, hogy milyen irányvonalakat kíván követni, és aztán vitázunk, tessék. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Myślę, że ten temat już właściwie dzisiaj od początku. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez az a téma, amiről már az ülés kezdete óta beszélünk, a Lux filmdiában is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy felelős lehetek ennek a témának az európai film a digitális korszakban. Ez a Kulturális Bizottság számára egy nagyon fontos téma, mert a kulturális sokszínűség előmozdításának az egyik, egyik legjobb, hanem a legjobb eszköze a film. Az előző parlamenti időszakban, ciklusban mindösszesen egy jelentést készítettünk az európai filmművészetről, ami elsősorban a digitális szempontokat vizsgálta. Éppen ezért most úgy érzem, hogy nagyon aktuális, hogy újra írjunk egy jelentést ebben a témában, és arra koncentráljunk, hogy hogyan tudnak az emberek hozzáférni az európai filmekhez, ami a terjesztésről, a filmterjesztésről szóló kérdés. Annak ellenére, hogy 75%-a a filmeknek európai, mégiscsak a jegybevételek egy, vagy az eladott jegyek egy harmadát adják. A legtöbb ilyen európai filmet csak az adott országban terjesztik, mutatják, bevetítik, és nagyon ritkán jutnak el más uniós tagállamokba. A 800 évente 800 Amerikában készült film terjesztése, vetítése sokkal jobban eh, megoldott. Ezek tulajdonképpen az egész világot lefedik. Tehát azt hiszem egyértelműen kiderül eh, ebből, hogy hol kell eh, javítanunk ahhoz, hogy versenyképesek legyünk Hollywooddal. Hogyan tudjuk növelni azon azok számát, akik elmennek és megnéznek egy európai filmet. Ez az európai határon átnyúló filmművészeti együttműködés kérdése. Az Európai Bizottság egyes tanulmányai azt mutatják, hogy az európai nézők 70%-a az interneten eh, néz filmet, vagy eh, streameli, legálisan letölti, vagy illegálisan letölti. 40 eh, százaléka a mobiltelefon, az okostelefon használóknak, és 60 százaléka a tabletgépek használóinak filmet néz ezen a, az eszközön. Jó lenne, hogyha a választékot javítanánk, hiszen ez nagyon gyakran korlátozott. Az európai film ágazat bevételei nagyban javulhatnának az online platformok jobb kihasználásával, hogyha könnyebben rendelkezésre állnának, könnyebben elérhetőek lennének ezek a filmek az európai nézők számára. Az európai filmek többsége el se jut a mozikba. Egyszerűen nincs elég pénzük arra, hogy reklámozzák magukat és e, eljussanak az emberekhez de hogyha ez valóban így van, akkor miért ne lehet ne ezeket legálisan valahol online megnézni, hiszen sokszor, ha valaki kíváncsi egy európai filmre, akkor hónapokat kell várni, hogy a tévében ezt megnézhesse. Ha már a tévénél tartunk, a televíziózás szerepe megkérdőjelezhetetlen. 8%-a a tagállami, 15%-a más tagállam és 20%-a pán-európai volt azoknak a filmeknek, amelyeket a tévében láthatunk egyébként itt 120 Tehát az online letöltések számát, eh, hogyha tudnánk növelni, akkor az a rugalmasságot is javítaná a tekintetben, hogy az emberek mikor és hogyan férnek hozzá az európai filmekhez, hiszen az indiai, kínai, ázsiai és amerikai filmekkel kell versenyre szállni az európai filmnek. A Netflix is megérkezett már Európába. Jól tudjuk, hogy ez pénzkérdés az Európai Audiovizuális Megfigyelő Központ szerint 2,1 milliárd euróval gazdálkodhat az európai filmek alatt. 110 millió ebből a pénzből a Kreatív Európa eh, programból érkezik. Szerintem az közpénzek, az állami támogatások elsősorban arra kell, hogy koncentráljanak, hogy az európai filmek nézettségét hogyan lehet javítani, illetve az európai filmek terjesztését javítani kívánó programokat kell támogatni. Az európai finanszírozás 70%-a a filmek előállítására és nem a nézettség javítására fordítódik. Pedig hát a végcél mégiscsak az, hogy minél többen lássák ezeket a filmeket. Az Európai Média Programnak itt kulcsfontosságú szerepet kell szánnunk. Mert ez a program az elkövetkező mint 800 filmet támogat majd ilyen vagy olyan formában. A többségének a pénznek remélhetőleg valóban arra fordítódik, hogy a más tagállamokban is jusson a nézőkhöz ez a pénz. Hogyan tudunk új életet lehelni az európai filmiparba, hiszen e, tudjuk, hogy milyen nehezen jutnak pénzekhez e, és finanszírozáshoz az európai filmkészítők. A feliratozás, a filmek feliratozása, amihez ugye le kell őket fordítani egy másik nyelvre, talán hozzáférhetőbbé teszi az európai filmeket. A feliratokkal elérhetjük azt, hogy egy más, az adott nyelvet nem beszélők is élvezhessék a filmet, miközben a, a hangokon nem változtatunk, tehát a, a tudat alatti befogadás mégiscsak megmarad az eredeti élmény formájában. Digitális korszakban jóval olcsóbb az feliratozása, a filmek feliratozása, mint volt ez az analóg korszakban gyakorlatilag akárhány nyelven lehet feliratozni egy digitális formátumú filmet. Egy olyan kísérleti programot javasolok, amely online platformokon legálisan elérhetővé tenni a feliratozást, amelyet önkéntesek készítenének, ugyanakkor szakértők is felügyelnének. Online már működik a feliratozás, de ez illegálisan folyik, és mindenféle minőségi ellenőrzés nélkül. Azt hiszem, hogy az oktatás, az ismeretterjesztés itt nagyon fontos lehet. A jelentésem egyik hangsúlyos eh, eleme lesz eh, a média oktatás eh, kérdése, hiszen minél fiatalabb korban el kell kezdeni a gyerekek nevelését ezen a téren. Az például, hogy kritikus módon viszonyuljanak az elérhető médiumokhoz. Az, hogy hogyan értelmezik az elérhető tartalmakat, ez nagyon fontos, hiszen így nem csak a tudásukat növeljük a gyermekeknek, hanem annak az esélyét is javítjuk, hogy valóban tudatos európai polgárok legyenek. Dániában például kötelező a médiaoktatás és az adatok azt mutatják, hogy a fiatal nézők, a programokban résztvevő fiatalok jóval nagyobb arányban néznek európai filmeket, mint máshol. Az különböző filmfesztiválok, illetve a Lux díj is nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy a fiatal európaiakat neveljük e, ez ügyben, illetve az ízlésüket formáljuk. Mindannyian tudjuk, hogy a Karloviváró, a Velencei, a Berlini, a Cannes filmfesztiválok mennyire fontosak, és olyan nyertes filmek kerülnek innen, amelyek a, finansz, a megnyert támogatás segítségével könnyebben terjeszthetőek, forgalmazhatóak, több emberhez juthatnak el. A fiatalok lettek a médiaipar döntéshozói, ők döntik el igazából, illetve hát saját maguk dönthetik el szabadon, hogy mit, hol és mikor néznek. Fontos, hogy ezt legálisan megtehessék, az európai filmek inspirálóak, de nagyon kritikusan mm, viszonyulnak a, a fiatalok a, a, ezekhez a nehéz témákhoz. Az európai filmipar ugyanakkor mégiscsak milliókat vonzhat. Az, az Érintetetlenek című francia film, a, miután megjelent a mozikba, első héten 20 millióan látták. Egy igazi sikerfilm lett. Összesen félmillió, félmilliárd dollár bevételt hozott a legsikeresebb nem amerikai nyelv, vagy nem angol nyelvű film volt. Tehát igenis vannak sikeres európai filmek, lehetséges eh, sikeres európai filmeket eh, előállítani. Ezek a fővonalai a meg természetesen most érdeklődve várom az önök javaslatait, kiegészítéseit, nyitott vagyok minden javaslatra, és szívesen működök együtt az árnyék előadókkal. Eh, előre is Köszönöm a Régiók Bizottságának az előadóját, akivel együtt dolgoztunk a jelentésem előkészítésében, aki itt is van személyesen. A Lux díjról is beszéltünk. Szervezek egy workshopot Kavada úrral november 18-án déli 12 órakor kerül ez megrendezésre a digitális filmiparról. Szakértőkben nem lesz hiány, remélhetőleg mindenkinek dossziában megvan a részletes meghívó. Köszönöm, Venta kolléga. Úgy tűnik számomra, hogy számos fontos pont a bizottság közleményben megjelenik az ön irányvonalait tartalmazó dokumentumban, és ez hasznos alapként szolgál a jelentéshez. Ezzel meg is nyithatom a vitát a kollégái hozzászólása előtt a mozi speciális jellege fontos lenne, hogy továbbra is megmaradjon a jövőben is. A kultúra, a mozi nyelvezete mindenképpen meg kellene, hogy jelenjen tantárgyként az iskolai tantervekben is. Ennek előre bocsájtásával persze lesznek még más szakaszok is, például a forgalmazást kellene erősíteni, és az értékláncban működő személyek szakértelmét is fejleszteni kellene. Megadom a szót a szót kérőknek, elsőként Petra Kammervert kap szót, tessék. Ja, vielen herzlichen Dank, vielen Köszönöm szépen. Venta kollégának is köszönöm, hogy bemutatta ezt a anyagot. A film támogatása itt a film Lux kapcsán megállapíthattuk, hogy ez fontos területe a kulturális politikának az Európai Unióban. Itt ugyanannak az érmének a két oldalát látjuk, tehát egyrészt a filmtámogatás gazdaságtámogatás is, másrészt persze a filmtámogatás, a kreativitás támogatása, illetőleg bízhatunk abban, hogy ez a művészi színvonal támogatása is egyben. Tehát ez egy fontos terület. A kolléga már említette itt az európai filmre szóló pénzek, van a gyártásra szóló pénz, de kevésbé van pénz a marketingre, és ha összevetjük ezt azzal, amit az Egyesült Államokban csinálnak, mondjuk, hogy mibe kerül egy film marketingje, az az egy harmada a filmnek, és nálunk maxi, maximum 10%-a a filmnek. Ez az egyik oka annak, hogy kijelenthessük, többet kell tenni, hogy annak érdekében, hogy a leforgatott film eljusson a tényleges közönségéhez a marketing erősítése tehát feltétlenül fontos. Másrészt azt gondolom minden nem hasznosítás, amikor is valaki pénzt keres a forgalmazáson keresztül, ezt megfelelő rendszerbe kell beépíteni, egy díjazási rendszerbe, és digitális időszakokban, a digitális korban ezt megfelelően kell körülbástyázni. Megpróbáltunk egy törvényben Németországban egy ilyen szabályt létrehozni, ott éppen verseny korlátozás miatti per indult, amit ellentmondásosnak tartok. Tehát aki pénzt keres a film forgalmazásából, hasznosításából, annak gondoskodnia kell arról is, hogy további pénzeket tudjanak gyártani a szerzők, vagy további filmeket tudjanak gyártani a szerzők. Ami még fontos, szerintem nagyon fontos, és megint csak Németországra hivatkozva ez nagyon feltűnő, az elmúlt időszakban két kísérletünk volt arra, hogy a film örökséget mindenek előtt, ami a televízió számára készült, ezt egyik hozzáférhetővé, ez egyik, az egy magánkezdeményezés volt két tévéadótól, egy közös médiatékát próbáltak létrehozni, a másik pedig egy közszolgálati megközelítés volt, mindkettőt a szabadalmi hivatal megtiltotta versenyjogi szempontból, és most itt van a Netflix, tehát egy nagy amerikai játékos, amelyik minden egyes filmet minden további nélkül be tud mutatni, és se a német, se más európai versenyhivatal nem kifogásolja ezt. Tehát a versenyjogunkat is alaposan meg kell nézni, hogy az egész annyira korszerűen még, és adott esetben az európai kreativitást is, tá- is akadályozzuk ezzel, mert a hozzáférést akadályozzuk. Miközben pedig nagy amerikai szereplőknek adjuk át a terepet, a film örökség digitalizálása óriási kihívás szerintem. Tudjuk, hogy az archívumokban, most nem csak tévéadokról beszélek, hanem a nagy filmarchívumokban hatalmas kincsek vannak, miközben a veszély nagy, hogy elveszítjük őket, ha nem digitalizáljuk nem sokára. Ez jó sok pénzbe kerül és itt szerintem gyorsan kell megoldásokat találni, támogatást biztosítani, mert különben ez a filmörökség elveszett. Kár lenne érte mindenképpen. Egyébként pedig a felhasználók megváltozott magatartását is figyelembe kell venni. Jó dolog, ha filmet készítenek, és az emberek bemennek a moziba, lehetőleg sokan. De ma már ez nem így működik. Ugye az a helyzet, hogy a mozi bemutató után gyorsan on demand lekérhetik a filmeket, vagy dvd két legalább meg lehessen venni hogyha itt nem hozzuk, nem változtatjuk meg valamennyire a forgalmazási láncot, tehát meg kell nézni adott esetben persze, hogy a mozikra milyen hatással jár ez, de ha nem változtatjuk meg a hozzáállásunkat, akkor a valóság megcáfol bennünket, és az illegális szolgáltatások nagyon gyorsak tudnak lenni, és ők élnek majd a helyzet adta lehetőségekkel, ami komoly következményekkel jár azok számára, akik ezt megteszik illegálisan, de azok számára is, akik készítik a filmeket. Vagyis úgy gondolom, hogy itt újatakat kell járnunk, a képzés, az oktatás, a film területe nagyon fontos. A nagy Wim Wenders eljött egyszer az Európai Parlamentbe, és elmondta nekünk, hogy meg kell tanulni filmet nézni. Mindenek előtt a gyerekek esetében már kisgyerekeknél el kell kezdeni bemutatni, hogy hogyan olvas el az ember egy filmet, szándékosan mondom ezt így, ez fontos része a média kompetenciának, hogy már az iskolában foglalkozunk a témával, hogy a filmkultúra jelentőségét bemutassuk és megtanítsuk, és ez természetesen a mózi az az iskolán kívüli tanulás helyszíne is lehet így is érdekes, tehát az iskolákkal együttműködést érdemes kialakítani, érdemes lenne talán a mozikat is erősíteni, hogy a fiatal emberek újra moziba menjenek, azt hiszem, hogy a fáradozásaink célja az kell, hogy legyen, hogy az európai film minőségét és sokszínűségét erősítsük. Azt hiszem, ebben egyetértünk. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság a javaslataival helyes úton jár, ezen dolgozni fogunk, és nyilvánvaló tovább is fejlesztjük majd a javaslatokat. Várom a jó együttműködést az előadóval és a többi árnyék előadóval is. Meggyőződésem, hogy a végén jó jelentést tudunk létrehozni, amely remélhetőleg Európában a filmkultúra támogatását erősíti, és most nem ignorálni akarom önöket, eh, ha most felállok és megyek, egy másik rendezvényen várnak rám, ezért eh, nyilván elmélyítjük még a vitát majd. Köszönöm szépen egyelőre. Köszönöm, Petra. Most Helga Trüppel kap szót. Köszönöm szépen, Szilvia. Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, eh, Fenta úrnak. Eh, röviden említeném, hogy teljes mértékben helyes, hogy túl kevés pénzt adunk eh, a marketingre, hogyha mindezt Hollywooddal vesztjük össze, ezt sürgeten meg kell változtatnunk. Jó, jobb lenne a jobb hozzáférés, jobb terjesztés az európai filmeknek, jobb hozzáférés az európai filmekhez, és több is, éppen akár az interneten keresztül nagy érdek, érdeklődéssel várom a megadásra irányuló javaslatokat, hiszen amikor a könnyebb hozzáférésről van szó határokon átnyúló módon, akkor meg kell válaszolnunk a kérdést, hogy hogyan tudjuk finanszírozni az európai filmeket, hiszen jelenleg ez a területiséghez, a szerzői jogokhoz kapcsolódik ennek a kérdésnek a szabályozása. Hogyha határokon átnyúló szolgáltatásokat akarunk kínálni, akkor ez nem egészen a megfelelő modell. Tehát át kell gondolnunk, hogy itt vannak a határokon átnyúló engedélyek, licencek, európai szintű licencre lenne esetleg szükség, kérdés, hogy ez mennyibe kerül, vagy esetleg több országcsoportra neki adni licencet, vagy azt lehetne átgondolni, hogy ezek az engedélyek, licencek egyes formátumokhoz kötődnének, hogy a VOD-hoz, a DVD-hez. Így tehát még a további eszmecserénkben erre a kérdésre vissza kell térnünk, de a kérdés az, hogy hogyan lehet az európai finan filmeket finanszírozni, ez a döntő pont. Az állami támogatás továbbra is fontos lesz, de természetesen a piacnak is finanszíroznia kell a filmeket, éppen ezért a licencrendszert illetően át kell gondolnunk a megoldásokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Fizasz kolléga következik. Muchas gracias, presidenta, y ante todo quiero dar la enhorabuena. Köszönöm, elnök a asszony. Köszönöm Vente úrnak ezt a kiváló jelentést. Ami, amikor külföldön járok, akkor én eh, megnézem ott azokat a filmeket, amelyek érdekelnek, vagy kinézem magamnak ezeket, meg szeretném nézni Spanyolországban, és nem tudom gyakran megnézni, mert nem játszák. Eh, fontos eh, tehát a filmek forgalmazásával is foglalkozni. Ez számomra egyébként esetenként fontosabb is, mint maga a gyártás, mert van-e értelme sok milliót költeni egy olyan filmre, amelyet aztán nem lehet megtekinteni egy sor országban. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a, oda kell figyelnünk a forgalmazásra, a filmforgalmazásra. A digitális aspektus is rendkívül fontos. Szintén fontos a feliratozás, sok nyelven. Katalóniában sajnálatosan vannak eh, kormány által kikényszerített eh, kvóták. Eh, ezt a bizottság elutasította. A regionális kormány azonban kitart emellett, hogy legyenek ilyen kvóták. Csökken a moziba látogatók száma, érzésem szerint ezt kiszorítja, a moziban látogatást háttérbe szorítja a DVD, ráadásul újabban egyre népszerűbb az interneten történő filmnézés, ami a kalózkodás kérdését is felveti, hiszen ott ingyen nézik, vagy akarják nézni a filmeket a fiatalok. Sajnos ezek a filmek nem mindig kaphatók legális forgalomban, vagy túl drágák, a fiatalok illegálisan szerzik be ezeket a filmeket. Erősen kampányolnunk kell ebben az ügyben is. Köszönöm. Hölvényi úr. Köszönöm szépen a szót mint kezdő képviselő lehet hogy jobb lett volna hogy később kapok szót mert akkor többet tanulhattam volna de mivel egy olyan televíziónál dolgoztam évekig amely kifejezetten az európai filmekre koncentrált vettem a bátorságot hogy már gy az elején hozzászóljak megköszönve wenta kollégának ezt a tényleg nagyon eredeti és nagyon jó kezdeményezését. lehet hogy azért mert fiatal koromban szerettem volna mindig engem megértenek és meghallgatnak ma megőriztem ezt és tulajdonképpen nagyon koncentrálok a következő generációra a saját gyerekeimen keresztül. és ezzel egy, témát szeretnék, egy témára szeretnék csak fókuszálni az pedig az online. Tehát mi szívesen elmegyünk moziba, és mindig lesz, aki szívesen el fog menni moziba, de a következő generációnak online nélkül filmkultúrát terjeszteni véleményem szerint nem lehet hogy ebben mennyit tudunk európába európai szabályozásba előrelépni az szerintem egy nagyon lényeges kérdés ha nem a legfőbb kérdés. Venta felszólalása elején komolyan gondoltam hogy majd azt mondom hogy tulajdonképpen olyan hogy európai film nincs is de azért nagyon óvatosan kell ezzel a mondattal bánni mert tudjuk hogy akik szeretjük az európai filmet hogy pontosan ez a lényege hogy sok sok kőből áll össze de olyan hogy vegytiszta európai film nincs és szerintem ne is csináljunk ilyet de hát nem is erről szól a, a dolog. én ott érzem a, az ellentmondást és nem a jelentésben hanem szerintem mint egy kihvásra szeretném fölhvni a, a figyelmet hogy az európai film soha nem lehet szerintem versenytársa üzletileg az amerikai filmnek. Ezt, szerintem ezzel jobb, ha nem foglalkozunk, mert rettenetes pénzt fogunk elkölteni, és félreért, én véleményem szerint félreértjük a helyzetet szerintem az nagyon fontos lenne hogy az európai film iránti érzékenységet érzékenységet az oktatáson keresztül ott ahol lehet segtsük elő tehát az, hogy európai film ez létezik a közoktatásban létezik alsóbb és a középoktatásban egyáltalán sok országban de hogyha ebben lehetne valamilyen módon előrelépni vagy hát segtve az előrelépést azt szerintem tehát az igényt kialaktani az európai filmre és utána már hogy moziban nézzük vagy online on az egy másik kérdés de hangsúlyozom még egyszer hogy az online-nal mindenképpen foglalkozni kell, már csak azért is, mert az európai országok többsége, és itt Németország tényleg, én nagyon szeretem a német filmeket, kivételezett helyzetben van, tehát azért az egy százmilliós piac. Na de hát az országok többsége nyelvi, egyéb korlátok miatt közel se ekkora, tehát kifejezetten, kifejezetten csak úgy érzem, hogy egy egységes szemlélettel lehet, hogy valóban a kisebb országok egyébként nagyszerű alkotásai is eljuthassanak és én az online tól nem félnék hanem igazából mint a terjesztés lehetőségét látom. köszönöm szépen! Eh, grazie. E ora collega Giaconu. Giaconu kolléga következik. Eh, tehát intervențiile de... Köszönöm szépen. A, az eddigi hozzászólások Ban a kollégák nagyon jó, helyes és érdekes dolgokat mondtak el. Főként azért, mert arról beszéltünk, hogy mennyi eh, hiányosság van, mennyi gyengeség van az európai filmaparban. A Venta úr hosszasan eh, eh, beszélt erről a témáról, és helyesen azonosította a legproblémásabb kérdéseket. Eh, éppen ezért eh, nagyon komolyan kell vennünk ezt a témát és ezt a jelentést. Gyorsan és röviden annyit mondanék el, hogy a filmipar, az európai filmipar még nem döntötte el igazából, hogy eh, iparként vagy, vagy művészetként tekint önmagára. A, a, a nem mindegy, hogy mint egy archívumként vagy könyvtárként, mint egy művészetárként közelítünk ehhez, vagy egy, egy igazi iparágként. Filmművészet vagy filmipar? Ez a nagy kérdés. Lehet, hogy én kicsit idealista vagyok, de talán egy olyan európai piacot tudunk teremteni, amely az európai filmiparnak megfelel, és a az amerikai piakkal általában versenyhátrányba kerülünk, hogy veszítünk a, a rendes piaci versenyben, de hogyha egy sajátos kulturális termékek számára kialakított európai piacot létre tudunk hozni, ott nem biztos, hogy vesztesen jövünk ki. Minél nagyobb egyébként egy ilyen európai piac, vagy általában egy piac, annál alacsonyabbak az árak. Ez a logika nyilván az európai filmiparra is vonatkozna, minél nagyobb az európai filmpiac, annál inkább leszünk verseny képesek az amerikaiakkal. Látjuk, hogy óriási piacok vannak a kínai, a, a, a dél-amerikai, az, az orosz filmpiac mind létezik. Miért ne lehetne akkor egy európai filmpiac? Szerintem ez nagyon fontos, amit nem szabad kihagynunk, kifelejtenünk. valamelyik este otthon kapcsolgattam a csatornákat, és Dán vagy svéd filmre akadtam, nem tudom, hogy mi, Dán vagy svéd volt, nagyon hasonlít nekem ez a két nyelv egymáshoz. Zseniális, érdekes filmnek tűnt, de aztán új, utána újra nem találtam már sehol. Miért van ez, hogy utána már nem lehetem rá, hiába kerestem az interneten se? Azért, mert a promóció, marketing ügyében nagyon gyengék vagyunk. Éppen ezért egy európai kultúrpiacon vagy filmpiacon teljesen más lenne a helyzet, ahol sokkal könnyebb lenne ezeket a filmeket terjeszteni, forgalmazni, reklámozni. Ennél vonatkozó módosítóimat majd be is nyitom. Kollega Zdrojewski. Köszönöm, Zdrojewski kolléga. E, Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę... Köszönöm. Három dologra szeretnék koncentrálni. Ez a jelentés valójában egy másik jelentésnek a folytatása. E, szerintem Piotr Boris írta az elsőt. E, örülnék, hogyha tényleg folytatásként kezelnénk, mert azt gondolom, hogy az európai filmről való tudás fontos, hogyha ajánlásokat akarunk megfogalmazni különböző nemzeti testületek felé. Talán ennél is fontosabb, hogy ez a jelentés kitérjen gazdasági tényezőkre is, amelyek befolyásolják az európai filmet a nemzeti filmfinanszírozási rendszerek Európában rendkívül eltérőek. Vannak adókedvezményen alapuló rendszerek, vannak állami támogatási rendszerek, és vannak vegyes rendszerek is ez komplikáltá teszi a filmgyártást e, Európában, e, és e, tulajdonképpen bonyolultabbá teszi azt is, hogy a szerzői jogokat világosan lehessen tudni, hogy kinél vannak. A harmadik dolog pedig a marketing. Itt a producerek rendelkeznek bizonyos jogokkal, vannak van Európában egy sor példa arra, hogy megvásárolnak egy filmet, és aztán soha nem forgalmazzák, soha nem terjesztik valójában. Ilyen előfordult történelmi filmeknél is. Tehát oda kell figyelnünk, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő, valaki megveszi a filmjogokat, és aztán nem mutatja be. Emellett oda kell figyelni az árvaművekre is, itt az európai jogszabályokat már megváltoztattuk abban az értelemben, hogy lehet forgalmazni olyan filmeket, amelyeknek a szerzői jogai nem felderíthetőek. Korábban ezeket évekig nem lehetett megtenni. Így formában az ilyen módon blokkolt filmek száma meghaladja, meghaladta az Európa éves film termelését ezekre a filmekre, gyakran nagyon fontos filmek, megint csak oda kell figyelnünk. Az elmúlt tíz évben nagyon kevés gyermekfilm készült, és ez a dokumentum sem utal a gyermekeknek szóló filmekre. De amikor oktatásról beszélünk, illetve arról, hogy a gyerekek fiatal korától ki kell alakítanunk bennük az érdeklődést a mozi iránt, akkor különösen eh, különösen sajnálatos, hogy kevés a gyerekfilm, és ezek gyakran gyenge minőségűek. Még egy részletkérdés. Arra szeretném kérni önöket, hogy emlékezzenek arra, hogy a forgalmazók nagy része nem európai. A filmforgalmazók gyakran amerikai bázisú cégek, és ez is magyarázza azt, hogy miért ilyen sok az amerikai film, annak ellenére, hogy amerikai filmből kevesebb készül, mint európai filmből. Tehát erre a három dologra kell koncentrálni a jogalkotásnak, az oktatásra, a forgalmazásra és a támogatásra. Ryan és Pojlák. Köszönöm Szabin Ferhelyen, aztán Libácska kolléga, és ezzel lezárjuk a hozzászólók névsorát. Van -e még valaki? Igen. Kurcio Maltéze, elnézésedet kérem, nem láttalak. És ezzel lezárjuk a hozzászólók listáját. Vent a kolléga kap még röviden szót, és aztán még egy tanulmány bemutatása következik. Ja, Köszönöm, röviden szeretnék reagálni. Köszönöm Vent a kollégának, hogy bemutatta a jelentését. Tényleg helyes megállapítás, ez egy olyan anyagnak a folytatása, amit a legutóbbi ciklusban már megtárgyaltunk. Drámai változások láthatók a mozik esetében, a digitalizáció révén is, tehát egyrészt magát a mozit is digitalizálják, ennek vannak költségei, ez még a kisebb mozik számára óriási költséget jelentett az elmúlt időszakban ez az átalakítás illetőleg az analóg filmről, a filmtekercsekről, a digitális rendszerekre való átállás, ez is elképesztő összegeket emészt fel. Itt Európában mindig azzal szembesülünk, hogy a nyelvi sokszínűség révén, ami persze egy áldás egy részt, amikor nagy piacokat kívánunk létrehozni, de hát a másrészt pedig átok is az Egyesült Amerikai Államoknak először mindjárt van három, egy 350 milliós piaca, ugye önmagában angolul beszélnek, de hát ehhez hozzájönnek még az egyéb nézők, vagy mozilátogatók, akik Nagy-Britanniában is jelen vannak, hiszen megint csak angolul beszélnek, és hát angolul mindenhol értenek a világon. Tehát automatikusan rendelkezésre áll egy nagy piac hogyha magyarul, románul, portugál nyelven készítenek, vagy bármilyen más nyelven egy filmet, akkor hozzájön a fordítás, a feliratozás költsége, ez plusz ráfordítással jár. Arról nem is beszélve, hogy az elfogadottság különböző országban nagyon más, hát eh, Németországban is nagyon nehéz a feliratos filmet bemutatni, mert a németek még mindig ahhoz szoktak hozzá, hogy szinkron eh, szinkronizált filmekkel működnek ez egy nagy hátrány természetesen, amivel az európai film szembesül az amerikai hoz képest, de hát persze jobb marketinggal, jobb támogatással, hogy jobban hozzáférhetővé tesszük a filmeket, például a digitalizáció területén itt vannak lehetőségek, és itt azért óriási haladást lehetne elérni, és ezért egy programot kéne kialakítani, és így erősíteni. Nem csak a támogatási programokat kell külön megnézni, hanem a saját jogalkotai tevékenységünket is más kereskedelmi területen Például ez már elhangzott, egyrészt itt vannak az, itt blokkolom az európai együttműködést, de aztán ha a Netflix az Egyesült Államokból jön, ő mindent kínálhat, ugye? Tehát itt a saját jogalkotásunk akadályoz bennünket időnként. Vagyis úgy gondolom, hogy egy sokszínű megközelítést kell alkalmaznunk. Különböző dolgok merülnek fel a marketing, vannak sikerfilmek, úgynevezett blockbusterek, gondoljunk francia vagy német filmekre, ezek tényleg nemzetközi szinten is azért jó renoméval rendelkeznek, jó volt a visszajelzés, vannak kiváló olasz filmek és mások is, amelyek eh, igencsak elterjedtek, és sok helyen megnézték őket, de azért alapesetben az a helyzet, ennek ellenére, hogy európai filmet művészmozikban mutatunk, eh, kisebb mozikban, és a nagy plazákban nem jutnak be, annak ellenére, hogy a minőség, a lehetőség meg lenne. És ez biztos a marketingen is múlik, ez eh, múlik persze a jogi kereteken is, vagyis, és már elhangzott ez korábban, hogy egy copyright vagy egy licensz reformot hogyan tudunk létrehozni, ami megkönnyíti a tartalmakhoz való hozzáférést, de azt is látni kell, hogy egy új rendszer keretében biztosítani kell az új produkciókat is. Nem csak a produkcióról beszélünk, nem csak az előállításról, hanem beruházásokra van szükség, hogy haladni tudjunk, és amikor a struktúrákat átalakítjuk, akkor fontos, hogy vonzóak legyenek a nagy mozik is, de hát újfajta terjesztési csatornákat is keresni kell, on-demand lehívásos dolgok, a hagyományos televízióban való bemutatás is lehetőségként azért felmerül. Vagyis a filmeket hozzáférhetővé kell tenni méghozzá több csatornán keresztül, ezt egyébként a felhasználók is elvárják egyre inkább. A felhasználók lehetőleg gyorsan a film első bemutatása után online is szeretnének hozzáférést kapni, ami legálisan nem mindig működik, mert persze a marketinget először a mozikon keresztül képzelik el, és itt nagyban függ a megtérülés attól, attól, hogy milyen sokan nézik meg a filmet moziban, és hogyha túl gyorsan online meg lehet nézni, akkor persze itt vannak a hatalmas új képernyők, új televíziókészülékek. Én nagyon szeretek moziba menni, de azért azt látni kell, hogy a műszaki lehetőségek javulnak abban, hogy oda-haza is szinte mozi hangulatot teremtsünk, és ez a mozik számára egy súlyos kihívás. Úgy gondolom, ezt figyelembe kell vennünk. A filmnek sok oldalú struktúrája van, de a, nekünk arról kell gondoskodni itt Európában, hogy különböző szükségleteknek, igényeknek, kultúráknak tegyünk eleget, amikor a hozzáférésről beszélünk. Jó lenne, hogyha a jelentésben erre is kitérnénk, nem csak a problémák sok színűségét mutatnánk meg, hanem tényleg megoldásokra is rámutatnánk, hogyan tudnák adott esetben javítani a helyzetet. Sabine. Köszönöm, Szabin. Maltéza kolléga következik, aztán Libácska kollégát hallgatjuk meg utolsóként. Nos, őszintén elmondanám, hogy az európai mozi egyik problémája éppen mi vagyunk, hiszen a politikának vannak választási lehetőségei, és a politika hiányos szakértelem alapján hoz döntéseket. Néhány példával élnék, például a francia mozi esetében számos jogalkotási beavatkozás történt, különösen abban az időben, amikor Langram volt a kultúrás miniszter, és nagyon nagy minőségű filmek születtek, lettek abban az időben. Olaszországban is fontos epizódok voltak. Ö, Olaszországban vannak olyan filmek, amelyek az amerikai sikerfilmeknél is többet ö, hoznak a konyhára. Ö, Giacomo Leopardival foglalkozik ez a film, a barátom a rendezője, és Mario Martoninak hívják őt. A korábbi filmje sokkal kevesebbet hozott a konyhára. Nos, ezt a filmet egész egyszerűen ö, a szélesebb körű terjesztéssel hozták forgalomba, ezt az állam támogatta, így jobban lehet összegyűjteni a magánforrásokat egy költséges film elkészítéséhez egy új törvény következtében. Ez működött, végre a politika egy helyes döntést hozott, támogatta a filmművészetet, nagyon jól tette ezt, de gyakran a politika olyan döntéseket hoz, amelyek igazából a hiányos szakértelem talaján születnek, és el kell, hogy mondjam őszintén, én keveset szólok hozzá, mert új vagyok itt a parlamentben, inkább a hozzáértő kollégákat hallgatom meg, de most azt a paradoxont élhettem át ma délelőtt, hogy volt egy érdekes kis vita Lux díjjal kapcsolatosan. Itt elhangzott, hogy soha nem nyert komédia. A Kilimanjaro hava nyert néhány évvel ezelőtt, de ez egy rendkívül szórakoztató film, az egyik legszórakoztatóbb, amit láttam. Noha kikötőmunkások környezetében játszódik. Aztán volt még itt egy vita számos szakértő kinevezését, illetően a kulturális örökség témakörében, de itt kizárták Olaszország egyik legnagyobb szakértőjét, aki egyben a világ egyik legnagyobb szakértője ezen a téma, ebben a témakörben, valamennyi nemzeti hatóság, az USA-tól kezdve Németországig elismeri, Salvatore Szettiről van szó, egész egyszerűen azért, mert egy olyan politikai frakció javasolta őt, amely kevésbé fontos, kisebb létszámú, és olyan szakértőket részesítettek előnyben, amelyek, akik soha nem tettek közzé egyetlen könyvet sem a kulturális örökségről életükben. Nos, tehát a döntések a politika szintjén, a kultúrában, illetve a filmművészetben, hogyha nincsen nagy tőke rendelkezésre nem el, mint például az USA-ban, nos, akkor a döntéseknek mindenképpen önkritikus talajon kell elniuk, amikor a politika döntést hoz az európai filmművészet támogatásáról. Elnök, köszönöm. Libácska kolléga kap szót utolsóként, és aztán Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság is hozzá kíván ezt szólni, őt visszaadnám azóta a a tevőnek. Az Európai Bizottság képviselői, a DJ Connect képviselői itt vannak körünkben, Vincent Lagarde és Carol, Caroline Lefrel Roth. Nem tudom, hogy egyikük hozzá kíván ezt szólni, ha nem, akkor lezárjuk, majd bent a kollégával tessék. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszöntet mondani Venta úrnak én is, hogy ezt a jelentést elkészíti. Az európai filmről, film világáról beszélünk, és gyakran szembeállítjuk az amerikai filmiparral. Itt igazából arról kellene beszélnünk, hogy szeretnénk-e, hogy az európai kultúra eh, egy úgynevezett reflektív kultúra legyen, ahogy az a hagyományainkból következik, vagy egy amerikai filmekhez hasonló eh, vígjáték eh, alapú kultúrával alakuljon át. Tehát inkább az európai kérdésekre reflektáljon az európai film, vagy inkább a, a, a, az amerikai filmekhez hasonló témákat kellene, ezekkel kellene foglalkoznia. Ez az alapvető kérdés, amiről először döntenünk kell. Óriási ugyanis a különbség a piacok között. Az európai piacok, tagállami piacok vagy nemzeti piacok nagyon határoltak. Valahogy ezeket kell áthidalni annak érdekében, hogy ezt az óriási verseny versenyhátrányt leküzdjük. Három témával kell foglalkoznunk. Kritikus befogadást, a kritikus nézőket kell nevelnünk, mert az amerikai filmek vagy negédesek, vagy eh, rettenetesen erőszakosak. A forgalmazási rendszert is újra kellene gondolnunk. A digitális piac óriási fejlődése miatt harmadsorban egyetértek az elnökünkkel. Egy európai piacot, egy igazi európai piacot kell létrehoznunk, amely társfinanszírozna projekteket, és igen, meg kell őriznünk a nyelvűséget az európai filmművészetben, egy filmiparban, a feliratozással, illetve a, a szinkron készítésével. A, aki nem tud angolul, az óriási hátrányba kerül, az nagy, sokkal kevesebb filmet tud megnézni, megérteni. E a bizottság részéről hozzá kván valaki szólni, nem? Á, nem láttam. Köszönöm. Tessék, önni a szó. Azt hiszem, hogy uh, Hansen úrról van szó. Tessék. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Venta úrnak, köszönöm a képviselőknek. Venta úr a Filmfórum megrendezésében segítségünkre volt, és támogat ezt a gondolatot. Az Európai Bizottság a nyilatkozatában vagy közleményében elég egyértelműen kinyitotta azt, hogy a jelenlegi helyzetet hogyan látjuk, hogyan elemezzük az audiovizuális ágazatban, de a, arról is szól, hogy milyen kihívások várnak erre az iparra, erre az ágazatra, amelyekkel részben már szembenézett, gondolok itt elsősorban a digitális forradalomra. Ahogy azt több hozzászóló említette, roppant bonyolult témával van dolgunk, a finanszírozás, a szabályozás, az oktatás kérdését is felveti, és több hozzá és éppen ezért az Európai Bizottság a saját közleményében javaslatot tett a Fórum létrehozására, Venta úr is javasolta, hogy támogatta ezt. Ez az összes érdekeltet le egy asztalhoz ülteti, az összes érintettet egy asztalhoz ülteti a Netflixet is, tehát nem csak a szorosan a filmiparban érintetteket, hanem az internet részén a Netflixet is, és általában a közvélemény véleményét is megpróbálja becsatárnozni. A filmfórum konkrét formátumát még vizsgáljuk. Az nyilvánvaló, hogy elsősorban a már meglévő eszközökhöz kell nyúlni, a média alapprogram keretében is több eszközünk is rendelkezésre A bizottság részéről megvan a szendék arra, hogy a közlemény által létrehozott lehetőségeket megragadva valóban érdemi tematikus párbeszédet kezdjünk az európai film ágazatról, és remélem, hogy az Európai Parlament is támogatja majd az Európai Bizottság ez irányú törekvéseit. Köszönöm, Vent a kolléga, ha lekívánja az elnövi, tettesen. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, przede wszystkim chciałbym podziękować e, wszystkim. Köszönöm. Először is köszönöm mindenkinek a hozzám intézett kérdéseket. Oczywiście skorzystać z A segítségüket kértem, a segítségükre számítok. Petra már elment, de ő is reagált, hogy az érem két oldalát említette, egyrészt kulturális, másrészt egy gazdasági vetületről esett szó. Nyilvánvaló, hát ez a sokszínűség Nehéz ezt megkülönböztetni, hogy melyik az, amelyikkel foglalkozzunk, melyiket erősítsük. Nyilvánvaló az ellátási láncot javítani kell, mert a Video on Demand vagy a DVD, hát nyilvánvalóan alkalmas arra, hogy megértsük a filmet, hogy megtanuljunk filmet nézni, és visszatérek a kérdésére. Köszönöm a kérdését. Nagyon érdekes dolog, ami az engedélyeket, a licenszeket illeti, és támogatnám, amit Öttinger úr meghallgatásán már hallottunk, ugye ebbe az irányba ö, irányult a válasza, hogy mire van szükség a jövőben annak érdekében, hogy újra alakítsuk a szerzői jogokat a digitális érában, mi az, amire számíthatunk, mi az, ami ránk vár, és szerintem Öttinger úr is ezzel foglalkozni fog. És én magam is részt vettem bizonyos üléseken ebben az ügyben, ahol az érintettekkel beszéltünk, különböző audiovizuális szektorokban, és milyen megoldásokat találjunk a licenszek ügyében, de, de úgy gondolom, hogy ön személyesen is ön személyesen is kész beszélgetni még erről, és hát köszönöm, hogy feltette egyáltalán a kérdés. de e, subtitulos, que hay en la forma de películas. Que por... Beszélt ön a feliratokról, azt illetően, hogy gyakran a nyelvi verziók miatt nem lehet trabajador con usted nem lehet megnézni a filmeket. Nos, számos alkalommal megtörtént velem pályafutásom során, hogy esetleg volt egy érdekes európai film, de nem tudtam megnézni, mivel nem találtam a saját anyanyelvemen. Az az elképzelés, hogy találjuk meg annak a legális módozatát, hogy feliratozzuk a filmeket, méghozzá alacsony költséggel. A fiatalok számára ez hozzájárulna ahhoz, hogy a fiataloknak ne kelljen megsérteniük a törvényt, a különböző internetes platformok használatával. Talán ilyen módon jobban tudnánk ellenőrizni a fiatal filmnézők magatartását. Szanti úrnak válaszolnék, aki azonban már nincs itt. Folytatom anyanyelvemen kollégám úgy látom már elment, aki hozzám intézett egy kérdést, ugyanakkor elmondanám, hogy az online nézők az online filmnézés levon-e a kulturális értékéből az európai filmeknek, illetve hogy az angol nyelvű, főként amerikai filmekhez képest gyengébbek az európai filmek? Ez egy visszatérő kérdés, köszönöm tehát, hogy felvetette a kollega. Erre reagálnék is röviden. A forgalmazással és a kereslettel kapcsolatos kérdéseket vetesz fel. Egy eh, román-lengyel-magyar film eh, esetében például a forgalmazást eh, segíthetjük, hogyha egy megfelelő platformot biztosítunk erre. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az erősen képült amerikai filmek forgalmazó hálózatával nem tudunk versenyre kelni. Ami pedig az európai fogyasztók oktatásában tanítsát illeti, igen, az iskola ennek a, a helye. Hogy filmművészet vagy filmipar? Ez egy roppant érdekes és fontos kérdés, hogy inkább a film archívum irányába kell elmozdulni, vagy inkább egy, egy film platformként viszonyulunk ehhez? Piaci megközelítés, vagy a művészet felől közelítünk a, a filmekhez? Nem tudom, hogy tudok-e választ adni egy ilyen rövid jelentésben erre a valóban filozófiai mélységű kérdésre, de azért megpróbálunk valamennyit kezdeni ezzel a kérdéssel. Németül folytatom. Digitál uh... A költségeket illetően már elmondtam a jelentésemben, hogy én is mozi freak vagyok, tehát moziba járó ember, hogy olyan világban élünk, ahol nagyon könnyű megnézni valamit, ráklikkelünk és megnézünk valamit, de ez nem ugyanez, amit már Téze úr éppen az imént mondott, azért ez nem az az élmény, mint a moziban egy adott környezetben megnézni egy filmet, akár barátokkal, egyszerűen ez más. annak ellenére hogy a világ sokat gyorsan változik, és persze az európai piac új struktúrákat is igényel, ezekre szükség van. Meg kell találni azokat az utakat, hogy jobban eljussunk a felhasználókig, azokhoz az emberekhez, akik egy bizonyos formában akarják a filmet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 beszélgettünk azokkal az emberekkel, akik itt, itt ülnek, és kitértünk különböző gazdasági kérdésekre is, a támogatásokra, illetve arra, hogy kevés pénz, illetve arra a, csalás, arra a csalásról is beszélnünk kell, hogy felvásárolnak filmeket, és aztán nem mutatják be. Gyakorlatilag ez egy olyan fajta csalás, amely politikai szinten kezelhető. Itt a parlamenti lehetőségünket kell kiaknáznunk annak érdekében, hogy az ilyen jellegű visszaéléseket valahogyan megakadályozzuk, és most az elnök felszólította képviselő urat, hogy lassan fejezze be. Zurevszki úr kérdezte, a, illetve említette azt, hogy a forgalmazók nem európaiak, valóban általában nem európai cég. Köszönöm a kedves szavait a professzornak itt a végén Mindannyiuknak köszönöm, és megfogadom a tanácsokat valóban. A közös európai piac, az oktatás, a forgalmazás, ezek mind fontosak. Egy egységes európai platformra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, Venta kolléga. Úgy vélem, hogy ez a téma nagy érdeklődést váltott ki a szakbizottság részéről. Ezt az egyensúlyt mindenképpen szem előtt kell tartani, melyet biztosítani kell a digitális mozi fejlesztését illetően. A mozi egyszerre iparág és egyszerre egy kreatív ágazat. Mindenféleképpen ezt szemításba kell venni. Az új eszközök támogatják a terjesztés szélesítését, de az értékláncot is tiszteletben kell tartani, amely lehetővé teszi aztán a beruházásokat. Az új európai kreatív program is nagyon nagy hangsúlyt fektetett a terjesztésre, a koprodukcióra, az európai köröztetésére a filmeknek erre más kollégák is remutattak. A módosítók benyújtásának, a jelentés benyújtásának határideje január, és márciusban szavazunk az anyagról elhalasztottam a koordinátorok ülésére vonatkozó információkat. Eltérünk most röviden a tanulmányra. Volt egy koordinátori ülés, amely nagyon sok témáról kellett dönteni, nem tudtunk minden pontot befejezni, és lesz még egy további találkozónk az utolsó rész megtárgyalására. Most röviden beszélek arról, hogy miről is döntöttünk döntöttünk arról, hogy előkészítünk véleményeket a szerzői jogokra vonatkozóan, a Júri, az illetékes szakbizottság, és a zöldek kapták ezt a, az anyagot. Egy másik anyagról is szó van a szociális, gazdaság és területi kohézió tárgyában. A REGI, az illetékes szakbizottság jó magam fogom készíteni a véleményt, mert egyik frakció sem vállalta, de véleményem szerint a szakbizottságnak hallatnia kell a hangját egy ilyen témával kapcsolatosan. Lesz egy ALDE jelentés a földrajzi eredet megjelölések és a nem mezőgazdasági termékek védelme tárgyában, az imco az hatáskör. A titkárságtól azt kért kértük, hogy kapjunk több információt a petíciókról. Az egyik az irányelv végrehajtása a kollektív society szekkel kapcsolatosan, a szerzői jogokkal kapcsolatosan a zene területén, és egy másik petíció is van, bővebb információkat kérünk. az akkreditációs díjak tárgyában, amelyeket sportújságíróknak kell fizetniük a rádióknál egyes országokban. Ami az Európai Kulturális Örökség lébölt illeti, amely néhány éve kezdődött meg, és végrehajtás alatt áll. Nos, a következő időszakra úgy döntöttünk, hogy a jelenlegi négy szakértő megbizatását hosszabbítjuk meg, akik képességeik, értékeik alapján elismert személyiségek, de az is fontosnak tűnik számunkra, hogy biztosítsuk a folytonosságot, valóban lendületet adjunk ennek a fontos programnak, amely különböző sebességgel zajlik az egyes országokban. Januárban tehát azt javaslom, hogy talán hívjuk meg ezeket a szakértőket egy meghallgatásra, hogy megnézzük, hol is tartanak ezek a programok. Aztán van még egy másik pont, a Kult Szakbizottság kifejezi érdeklődését, hogy egy közös meghallgatást tartsunk az EMPL szakbizottsággal, mely a meghallgatást javasolta az európai oktatási rendszerek reformja tárgyában, hogyan küzdjük le a fiatalok munkanélküliségét címmel. 2015 e, első fél évében kerül sor erre a meghallgatásra. Aztán kijelöltük itt a szakértőket, a kulturális örökséggel kapcsolatos meghallgatás tárgyában persze Maltéze úr igaz, hogy remek személyiségek vannak Olaszországban is, akiket úgymond feláldoztunk a kiválasztásnál, de nagyon nehezen jött létre a megállapodás a koordinátorok között. Négy szakértő vész, vesz részt, és két helyettes szakértő, Purcsla professzor, Benedikt Szervszlág, Sergio Niktor építész és Griffith Jones professzor. Carlo Minelli professzor és Teresa Lavella lesznek a helyettes szakértők. Ezek voltak tehát a koordinátorok ülésének eddigi határozatai, és most térek erre az érdekes beszámolóra, elnézésüket kérem a késedelemért, de nagyon teli volt ez a napirend. rend. A tematikus főosztályától készített anyagról van szó, az európai felvételi rendszerekről, tehát ez, ez érdekes összevetés. Üdvözlöm a kutatás két képviselőjét, Duráci urat és Szil Orr Megrácz asszonyt. Azt hiszem, hogy ez a téma nagyon jelentős számunkra, hiszen a valós mobilitás a tárgya Európában, különösen a fiatalok, de a felnőttek vonatkozásában is nagy figyelmet érdemel ez. Ez a fajta összevetés azt hiszem, hogy további munkánk alapját is szolgálhatja a kulturális szakbizottságként. Azonnal meg is adom a szót. My name is Nikola Durazzi, I'm based at the Nikola Durazzi vagyok, eh, politológus, eh, és Cecil Horó McGrath van itt a Rand eh, Europe-tól. Mi fogjuk önöknek bemutatni ezt a tanulmányt, és megpróbálom a lehetőleg gyorsabban a tanulmány eredményeit ismertetni 2013 júliusa és 2014 márciusa között készítettük ezt a tanulmányt az Európai Parlamenten belül, a Rand Európpal és az LSE enterprise al karöltve. Tíz európai és nem európai ország felsőoktatási rendszerét hasonlítottuk össze, a felvételi rendszereket, bizonyos következtetésekre jutottunk, ezt elég tömören fogom ismertetni, akit a részletek érdekelnek emberek, azok elolvashatják magát az előadást. Elég egyszerű a szerkezete az előadásnak, három fő téma köré csoportosítottuk a mondani valónkat. Először is egy gyors bemutatót tartunk, és bevezetjük, felvezetjük a tanulmányt. Emellett a főbb eredményekről fogok beszámolni, a kutatásunk fő eredményeiről, majd Cecilnek adom vissza a szót, aki a szakpolitikai ajánlásokról fog beszélni, illetve olyan kezdeményezésekről, amelyek a nemzeti kormányokat és az európai intézményeket is érdekelhetik. Tehát most átadom a szót Cecilnek, a bevezetőt fogja elmondani Köszönöm, Nikoló. Először is, és köszönöm önöknek is, elnök asszony, képviselők, az, azt, hogy lehetőséget adtak nekünk, hogy egy ilyen izgalmas témával foglalkozhassunk. Nézzük a hátterét ennek a tanulmánynak. Itt most arról van szó, hogy az Európai Unió kihívással áll szemben. Egyrészt egy skill nyomás a, tudásgazdaság, a tudásalapú gazdasághoz különböző készségek és képességek kellenek. Emellett eh, vannak eh, olyan eh, rendszerek, amelyek a nem nagyon képesek egyet ellenállni a nyomásnak. 2005 és 2012 között átrendeződött a helyzet, a felsőoktatási, eh, felsőoktatásba kevesebb pénz áramlott, az elmúlt évtizedben csökkent a felsőoktatásra fordított összegek száma. Tehát ez is egy nyomás, ezzel is valamit kell kezdeni. A felvételi rendszer a diákok számát tudja megszabni, emellett előmozdíthatja a hallgatók sikerességét, hogyha megfelelő helyre tudjuk becsatornázni a halókat, illetve van, vannak olyan országok, ahol az egyetemes hozzáférés egy jognak számít, máshol a felvételi rendszer szelektál, és így a kimeneti csatornát is predeterminálja. Beszélünk itt a folyamatokról és a mögöttes szabályokról is. A 90-es évek vége óta számos reformot láttunk Európában a bolonyai folyamat keretében. Az Európai Parlament komolyan érdeklődik a téma iránt. 2012. márciusában született egy parlamenti állásfoglalás, ugyanakkor a felvételi rendszerrel nem foglalkoztak annyira. A felvételi rendszerek évtizedek óta változatlanok egy sor országban, és gyakran nagyon formális folyamatok eredményezik a felvételt. Noha a rendszerek megváltoztak, és a környezet megváltozott, ami elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a nemzetközi diákok száma erőteljesen megnövekedett. Az érkező nemzetközi diákok száma 2005 és 2011 között egyharmadával nőtt. A felvételi rendszernek idomulnia kell ehhez a változáshoz, és például olyan dolgokkal is foglalkoznia kell, mint a kölcsönös elismerhetősége a korábbi iskolai bizonyítványoknak. Emellett a technológiai környezet is fejlődött, tudományos, előme, tudományos változások történtek, ezek érintik a készségvizsgálatok körét is, a magukat a felvételi vizsgákat is érdemes újra gondolni, illetve az egész felvételi rendszert. Ezen változások ellenére azt mutatják előzetes megfigyeléseink, hogy a felvételi rendszerek nem működnek a legmegfelelőbben. A második, eh, változat, a második táblázatban eh, látják, hogy eh, nagyon eltérőek az eredményességi ráták. Nagy-Britanniában a hallgatóknak 50%-a fog diplomát szerezni, e, ez egyes országokban e, egyharmad alá esik. Ez elég aggasztó, mert itt azt látjuk, hogy egyes rendszerek nem tudják e, kiképezni a hallgatókat. Emellett a legnagyobb diák számmal operáló országok nem a legjobb kimeneteli eredményekkel büszkélkedhetnek. Itt látják például Szlovéniára és más országokra vonatkozó adatokat. Aki a, aki a további adatokat szeretné megismerni, az egyes fejezetben megtalálhatja. miért, gondol, miért bukik meg ilyen nagy számú diák, miért nem sikerül a diplomaszerzés? Nos, nyilván nem a felvételi rendszer az egyetlen hiba, nem gondoljuk, hogy a felvételi rendszer okozza az alacsony diplomaszerzési számokat az adott országokban, de a felvételi rendszer szabályozhatja a, ezeket az arányszámokat a RAND és az LSI kutatói azt találták, hogy a felvételi rendszer akkor működik, hogyha három elvnek felel meg. A felvételi rendszernek méltányosnak kell lennie elsősorban, e, nyilván reprezentálnia kell a teljesítményt, ugyanakkor segítenie kell a diákokat a lehető legjobb eredmény elérésében. A második dolog a minőség. Jó minőségű rendszerekre van szükség, megint eh, elő kell mozdítani a, a eh, diákok teljesítményét, költséghatékonynak kell lenni nem csak a diákok, hanem a kormányzat szempontjából is, és a harmadik eh, tétel az az, hogy a mobilitást kell előmozdítani, különös tekintettel a 2020-as célkitűzésre, amely 20%-ban határozza meg a diák mobilitást. Több kérdést tettünk fel, hogyan, hogyan járulnak hozzá az egyes rendszerek a célokhoz, a méltányossághoz, a minőséghez, és hogyan mozdítják elő a mobilitást. és mindez arra fut ki, hogy az Európai Uniónak van-e további jogalkotási dolga ezen a területen, hogyan tudja az Európai Unió megerősíteni a tagállamokat abban, hogy javítsák a felvételi rendszereket. Tíz ország összehasonlító tanulmányát végeztük el, hat EU tagállamról van szó, és négy nem EU, nem, nem EU államról. Ezek különböző felvételi rendszereket képviselnek. Az európai országok többsége az gyakorlatilag a gimnázium, illetve másodfokú eredmények alapján ön magától felveszi a diákokat. Szlovéniában is így van, Franciaországban is így van. Összehasonlítjuk mindezt négy EU-n kívüli országgal, az amerikai rendszer, amely nagyon ismert, standardizált tesztekkel operál. Az ausztrál rendszert azért választottuk, mert nagyon érdekes megoldásokat alkalmaz. Egy szövetségi államról van szó. Emellett Törökországot és Japánt választottuk. Japánt azért, mert a három kritériumot várnak el, Törökország pedig jelölt ország. Nikoló fog most beszélni arról, hogy milyen eredményeket tudunk felmutatni, illetve mire jutottunk. Az felsőoktatásban a méltányosság kérdése nagyon fontos, így megpróbálom a történet lényegét elmondani. Azt hallottuk, mit, mit csináltunk? Szintetikus információt próbáltunk adni a felviteli rendszerekkel kapcsolatban a nyílt, illetve a kiválasztási, kiválasztásos szelektív rendszerek összehasonlításáról, illetve hogy egy adott ország rendszere a, a, a esélyegyenlőség tekintetében ha milyen teljesítményt nyújt. Mit jelent az, hogy ha nincs esélyegyenlőség, hogyha a szülők végzettsége eh, komoly korrelációt mutat eh, azzal, hogy kinek sikerül felvételt nyerni a felsőoktatásba, ez azt mutatja, hogy eh, nem egyenlő a rendszer. És fordítva is igaz ez. Arra jutottunk, hogy nincs egyértelmű korreláció a között, hogy egy adott ország hogyan teljesít a felvételi rendszer és a, a rendszer e, e, felvételi, a felsőoktatási rendszer esélyegyenlőségét tekintetében Szlovénia példáját már ugye hallottuk ez ügyben. Hasonló módon a Franciaország és Németország esetében esélyegyenlőségre nem beszélhetünk, itt pedig nyílt rendszerek vannak. Így tehát e, azt látjuk, hogy a kapcsolat, a felvételi rendszerek tipológiája típusa, illetve a, a rendszer egyenlősége tekintetében nincsen egyértelmű ilyen kapcsolat. Mit nem tehet egy felvételi rendszer? A felsőoktatáshoz való hozzáférést nem tudjuk megoldani csak a felvételi rendszeren keresztül. Hozzunk egy példát, hogyha mondjuk az adott rendszerben, az oktatási rendszerben nagyon korán szűrik a diákokat, és különböző középiskolákba kerülnek, amelyek sem formálisan, sem de facto nem biztosítanak esélyt a továbbtanulásra, akkor ezen diákok számára nagyjából mindegy, hogy milyen a felvételi rendszer a felsőoktatásban, hiszen az, hogy a felsőoktatásba bekerülnek vagy sem, az jóval korábban eldől. Tehát itt fontos Eh, azt megmondani, hogy a felsőoktatáshoz való hozzáférés kérdését nem lehet csak felvételi rendszeren keresztül megoldani. Éppen ezért egy nyílt felvételi rendszer sem jelenti automatikusan azt, hogy a felsőoktatási rendszer eh, méltányosabb lenne. Mit tehetnek ugyanakkor a felvételi rendszereken keresztül annak érdekében, hogy nagyobb legyen az esélyelőség, méltányosabb legyen a rendszer? Uh, az interjú során egyértelműen kiderült, hogy a felvételi rendszereket eh, nem szabad csak a szabályozott eh, eh, hozzáférésre koncentrálni, meg elő kell segíteni ennek azt, hogy olyan diákok jussanak be felsőoktatáshoz, akik sikerrel szerezhetnek majd később diplomát. Ehhez megfelelően tájékoztatni kell a diákokat, még a felvételi előtt az egyetemre való beiratkozást megelőzően, annak érdekében, hogy a kiválasztott szak a legmegfelelőbb legyen számukra, így a diplomaszerzés esélyei nagyban nőnek. Ez egy olyan egyértelmű eredménye a e, tanulmány, amely minőség és méltányossági elemeket is tartalmaz, hiszen e, a diplomaszerzési arány a minőséget is érinti, a felsőoktatás minőségét, de a jobban tájékoztatjuk a diákokat a felvétel előtt, ez méltányossági cél is, hiszen tudjuk a hasonló tanulmányokból, illetve kutatásokból, hogy aki kevesebbet tud, az valószínűleg rosszabb döntést hoz. Tehát a felvételi rendszer és a felsőoktatás méltányossága közötti kapcsolat ügyében Két dolgot kell tehát elmondani, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy többen férjenek hozzá felsőoktatáshoz, akkor a felvételi rendszeren túl is át kell gondolni a rendszert. Kettő, a felvételi rendszer első számú célja az, hogy a felvételizők számára lehető legnagyobb információt biztosítsuk, tehát hogy ne csak bekerüljenek az egyetemre, hanem diplomát is szerezzenek végül. Lássuk most a minőséget ezzel kapcsolatban a felvételik lebonyítása tekintetében azt látjuk, hogy a központosított felvételi rendszerek, Egyesült Királyság, a Jukosz rendszer, ahol egy központi, központosított portálon keresztül jelentkeznek a diákok a különböző egyetemekre. Máshol decentralizált a rendszer, ahol közvetlenül az egyetemre kell a jelentkezést eh, beadni, és az egyetemek is dolgozzák fel ezeket a jelentkezéseket. Franciaország és Németország esetében pedig a két eh, vegyes rendszer működik, a központi rendszer és a decentralizált rendszer párhuzamosan működnek. Nos, nem találtunk eh, bizonyítékot arra, hogy az egyik vagy a másik rendszer igazán jobb lenne, de arra bukkantunk, hogy egy adott ország egy decentralizált rendszert szeretne bevezetni, akkor nagyon oda kell arra figyelni, hogy az egyes egyetemek rendelkeznek a megfelelő kapacitással a felvételi rendszer lebonyítására. Ehhez olyan administratív személyzettel kell rendelkezni az adott egyetemnek, amely felkészült arra, hogy a beérkező jelentkezéseket átlátható és színvonalas módon lebonyolítsa. Az interjúból az is kiderült számunkra, hogy az állam vagy az egyetem, bárki is legyen felelős a felvételi rendszerből lebonyolításáért, örül annak, hogyha a másik szereplővel minél nagyobb együttműködést folytathat. Tehát a bevált gyakorlatok cseréje, az információ csere, mint mindig, úgy tűnik, hogy nem csak sokat segít, hanem valóban kívánatos is. Az időzítés nagyon fontos a diákok és egyetemek számára is. Mit értek ezen? Hogyha a tanév megkezdése előtt dolgozzák fel a jelentkezéseket, ez problémát okozhat olasz és német példára utalnék itt. Németországban például a diákok több helyre is jelentkezhetnek, vagy csak jelentkezhetésüket, és az utolsó pillanatban is eldönthetik, hogy melyik egyetemre iratkoznak be, hogyha több helyről is felveszik őket. Hogyha későn döntenek, akkor ez az egyetem számára problémás, ahol vagy túl sok a vagy üres helyek maradnak. Olaszországban hasonló problémákra akadtunk. A, a szigorú felvételi rendszereket csak az év kezdés előtt bonyítják le, és hogyha valakinek nem sikerül a felvételi, akkor nagyon kevés választás lehetősége marad, hogy mihez kezdjen. Itt tehát azt hangsúlyoznánk, hogy a kormányzatok számára talán ajánlatos lenne nem szeptemberig várni, hanem minél hamarabb lebonyolítani ezt az egész egyetemi vagy felsőoktatási jelentkezési és, és felvételi rendszert végezetül. Az információ, illetve a, a több kritérium használata, minél több tájékoztatást kapnak a felvitelizők és az egyetemek, annál jobb lesz a végeredmény mind a diákok, mind az egyetemek számára. Ez nem azt jelenteni, hogy szelektívebb kell, hogy legyen a felvételi rendszer, nem. Itt például az egyetemek és a középiskolák közötti együttműködésre is gondolhatunk, vagy a nem szelektív típusú felvételvizsgákra. Végezetül a mobilitás Cecil beszélt arról, hogy a mobilitás jelentősen nő, ahogy azt láthatjuk. 2005 és 11 között jelentős növekedés következett be, ugyanakkor kevés információval rendelkezünk az ügyben, hogy az első, tehát a frissen felvettek mennyire mobilisak. Azt tudjuk, hogy az Erasmuson keresztül, programon keresztül hányan válnak európai szinten mobilissá, de a kérdés az, hogy hány olyan európai diák van, aki egy tagállamban leérettségizett, és egy más, teljesen másik tagállamban kezdi el a felsőoktatási tanulmányait, tehát az egyetemi főiskolai tanulmányait. Mert vonatkozó adatokkal igen, csak igen kevés ilyen adatot rendelkezünk. De a mobilitást gátolja nem csak a, a, az ösztöndiak hordozhatóságának a hiánya, hanem konkrét szakok is hiányozhatnak egyes tagállamokban, amely tentheti a külföldi diákokat nagyon költséges is lehet, például nehéz beszerezni az információt arról, hogy egy másik országban hogyan lehet jelentkezni, vagy maga a, a, a tandíj, e, vagy e, jelentkezési díj is elretentő lehet a külföldiek számára. Tehát dióhéjban így tudnám összefoglalni Eh, a tanulmányunkat, mert szorít minket az idő, ezért eh, ennyit szerettem volna elmondani, és talán Cecilnek adom vissza a szót, aki a szakpolitikai ajánlásokat, következtetéseket levonja az eddig elmondottakból. Parancsolj, Cecil! Ami a szakpolitikai ajánlásokat illeti, kettő ö, eh, csoportba foglaltuk ezeket a tagállamoknak, illetve az Európai Uniónak címezve. Két előzetes megjegyzés lenne. A felvételi rendszer az egy többdimensionális, rendkívül bonyolult rendszer. Meg kell értenünk először a környezeteket, a, standard, a környezetet, a standardizált tesztek minőségét és más feltételeket is meg kell néznünk, illetve azt, hogy milyen adminisztráció kezeli ezeket a felvételi rendszereket. Az EU szintjén pedig azt, hogy hogyan lehet koordinálni ezeket a rendszereket. A második előzetes megjegyzés az az, hogy nagyon érzékeny témáról van szó, a diákok kiválasztása mindenhol érzékeny téma. A harmadik előzetes megjegyzés az, mivel a felvételi rendszerek rendkívül sokszínűek, ráadásul az Európai Uniónak csak kiegészítő jogkörei vannak ezen a területen, inkább útmutatásokat lehet megfogalmazni, opciókat, amelyek további értékelés tárgyai kell, hogy legyenek. Tehát ez egy első lépés, és ez alapján lehet a további vizsgálatokat elvégezni. Akkor nézzük az ajánlásokat. Milyen ajánlásokat teszünk? Nos, ami a tagállamok Eh, hoz címzett eh, méltányossági megfogalmazásokat illeti, ott növelni kell a méltányosságot eh, az átláthatóság növelésével, az, az egyetemek és a középiskolák közti együttműködést javítani kell, a gimnazistákat már eleve el kell gondolkodtatni arról, hogy mégis milyen diplomát szeretnének, és mire, meg, mire alkalmasak. Emellett e, arra kell koncentrálni, hogy ne csak belépjenek a felsőoktatásba, hanem el is végezzék a felsőoktatást, bár triviálásnak hangzik mindez. E, egy sorország e, e, büszke arra, hogy nagyon sokan lépnek be a oktatásba, aztán persze sokan lemorzsolódnak. A jelenlegi rendszereket felül kell vizsgálni, különösen a nem hagyományos tanulócsoportokra vonatkozóan. A nem hagyományos tanulók azok, akik nem a hagyományos másodfokú oktatás plusz egyetem kötést alkalmazzák, kollégák, olyan emberekről van itt szó, akik közben dolgoznak, tehát elvégzik a másodfokú oktatási rendszert, és aztán dolgoznak, és csak utána mennek egyetemre. Eh, a a eh, felsőoktatás elfogadottságának az elve, illetve a megvalósítása között vannak különbségek Olaszországban, eh, ugyanis Szükség van például arra, hogy másodfokú végzettsége legyen egy diáknak ahhoz, hogy bekerüljön az egyetemre. Ez is egy méltányossági kérdés. Ami a minőséget illeti. Nikola beszélt arról, hogy Nikoló beszélt arról, hogy az egyetemek nem igazodtak megfelelően a 90-es évek autonómia reformjaihoz. Tehát az egyetemeket arra kell bátorítani, hogy a felvételi irodáikba megfelelő személyzetet alkalmazzanak, eh, a különböző végzettségek kölcsönös elismerésére jobban oda kell figyelni, Emellett fel kell hívni a felvételi dolgozók figyelmét a felvételi időzítésére, ott ugyanis a naptár ad bizonyos nyilvánvaló problémákat. Összességében pedig arra kell bátorítani a tagállamokat arra, hogy megfelelő guideline-okat és megfelelő átlátható eljárásokat hozzanak létre akkor, hogyha valakinek panasza van a felvételi rendszerrel, illetve annak eredményével kapcsolatban. Ami a mobilitást illeti, meglepőnek tartjuk, hogy még mindig azt hallottuk, hogy vannak gátak a mobilitás előtt Belgiumban például 30%-os kvóta van az orvostan körében, mert túl sok a francia jelentkező a belga orvosi egyetemekre. Ez megint csak egy gát, ami a ami, ami egy kétoldalú nehézség, ugyanakkor egy kölcsönös elismerési nehézség is. A tagállamok többet kell, hogy tegyenek, különösen a felsőoktatási rendszer első éveiben, első szakaszaiban, hogy csökkenjenek ezek a gátak. Ami az EU intézményeket illeti, nagyobb együttműködésre és több mobilitásra van szükség. Ezeken a területeken játszhatnak az európai intézmények komolyabb szerepet. E, nyilván lehet azt választani, hogy mindent hagyunk e, a jelenlegi e, mindösen nem nyúlunk hozzá a rendszerhez, nyilván ez a, az alapálláspont, eh, ugyanakkor szerintünk a status quo eh, nem igazán elfogadható, mert eh, amennyiben a status quo mellett maradunk, akkor megmaradnak a mobilitási, a minőség és a méltányossági problémák is. Ahhoz, hogy valaki egyetemre e, jelentkezzen, az 40-től 200 euróig bármennyibe is kerülhet. Tehát adott esetben, ha valaki három országba pályáz egyetemre, akkor akár az 600 eurójába is kerülhet. Ez megint egy mobilitási akadály, amit el kellene az Európai Uniónak e, hárítani. E, vannak puhább módszerek is, a legjobb gyakorlat kicserélése a felvételi tisztviselők, illetve a felvételi rendszerek között, amikor ilyen platformról ilyen, egy ilyen platformot lehetne létrehozni, amely ezt megkönnyíti, hogy tudják, hogy mi történik a másik országban. Az amerikaiaknak van egy nemzeti rendszerük, ez a felvételi rendszer professzionalizmusát növeli. Tehát egy ilyen európai platform létrehozása a felvételi felvételi ügyeket intéző emberek számára komoly eredményeket hozhat. Lehetne egy európai hálózatot, vagy egy minőségbiztosítási rendszert létrehozni, mert más területeken ez már működik. Van egy harmadik lehetőség is, amely azt eh, eredményezné, hogy az európai intézmények eh, átfogó felvételi szolgáltatást hoznának létre. Egy információs platform, platformok már most is léteznek. Ezek eh, a jelölteket, illetve a felvételizőket támogatják, segítik ugyanakkor olyan platform nem létezik, amelyen, amelyen keresztül egy felvételivel lehetne eh, több helyre is jelentkezni. Eh, eh, ehhez hasonló létezik a, például Nagy-Britanniában, a, amely a brit és ír hallgatók számára lehetővé teszi, hogy egyszerre nyolc intézménybe eh, jelentkezzenek, tehát egy helyen pályáz, illetve egy helyen nyújtja be a felvételi kérelmét, és az eljut akár nyolc helyre is. Eh, ilyen eh, platformra lehetne gondolni Európában is. Azért lenne ez szükséges, mert a felvételi vizsgálk díja elég magas is tud lenni. Emellett a felvételi eljárások díja az egyes egyetemek részéről is magas lehet, illetve maga a rendszer drágán működtethető. Az egyetemek, részében, egyetemek részéről az a probléma, hogy nem tudják az egyetemek, hogy megjelenik-e egyáltalán a felvételén a nemzetközi hallgató. Egy ilyen platform létrehozása mindhárom szereplő számára csökkenthetné a költségeket. Hatástanulmányokra van szükség, költség-haszonelemzésekre mind a három opció vonatkozásában. Ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy ezeket az opciókat azokat eh, ki kell domborítani, itt a jelentésben is, eh, ezzel terelni a vitát megfelelő mederbe. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Grazie. Köszönöm. Érdekes tanulmánynak tűnik ez, amelyet már a eh, múltbeli ciklus során is kértünk a Kulturális Szakbizottság részéről. Valamennyiük rendelkezésre a teljes jelentés, a teljes tanulmány a különböző táblázatokkal, amely megmutatja, hogy ez egyfajta jelentésünk következménye is, amely a bolonyai folyamat állásával, a helyzetével foglalkozott, hiszen itt három kérdés merül fel, a méltányosság, a minőség, valamint a, az átláthatóság kérdése a felvételi eljárások során, amelyek lehetővé teszik a valódi mobilitást. Ez egy követelhető jog az európai egyetemi hallgatók részéről, már ami az egyetemekhez való hozzáférést illeti. Nagyon érdekesek itt a módozatok, vannak különböző modellek Európán belül, illetve azon kívül, és az ajánlásaik, megítélésük nagyon érdekes, itt az időterv, az ütemterv is nagyon fontos lehet, hiszen sok olyan eset van, ha egy, egyetemi, ha egy diák több egyetemre is jelentkezik, akkor nem áll módjában esetlegesen valóban megkezdeni a tanulmányát az időtervek, az időhatárok miatt. És itt nem csupán a hozzáférési szabályok jelenthetnek problémát, hanem egyebek is. A hordozhatóság is érdekes, tehát az ösztöndíjak esetében, hogyha valaki ösztöndiat kap saját országában, akkor talán ez is fontos lehetne, hogy európai szintű ösztöndíjon jön létre, illetve az ösztöndíjak hordozhatósága megvalósuljon a különböző egyetemek között. Aztán itt van az adatok hiányosságának problémája. Tudjuk azt, hogy növekedett a szám, de csak Erasmus adatokkal rendelkezünk. Nem tudjuk, hogy milyen különbség van a kérelmek száma, illetve a válaszok száma között hiszen amikor az európai egyetemek rangsorolásáról beszélünk, amely a nemzetközi esítés fontos fokmérője, fontos az, hogy az egyetemek nyitottak legyenek, és a mobilitást ösztönözzék. Aztán van még egy további fontos pont, a vitánk fontos témája is lehet. Ez egy platform létrehozása esetlegesen, egy európai platformé, amely lehetővé tenni, hogy egy összképet kapjunk a beiratkozásokról, hogy ne legyenek hiányosságok az információkhoz való hozzáférésben, amely hiányosság esetlegesen hátrányosan befolyásolhatja az eredményeket is. Jó jel az, hogy nagyobb a mobilitás 2005-höz képest, de nem ismerjük még kellőképpen az egyes előnyöket, illetve hátrányokat jelentő elemeket. Morgan kolléga kért szót, tessék. <clears throat> Nos, részemről is köszönetet szeretnék mondani a beszámolókhoz. Úgy tűnik számomra, hogy van itt egy követelmény, illetve egy esély az összehasonlító elemzésre, amelyet talán végre kell hajtani. Néhány dolgot szeretnék kiemelni tekintettel arra, hogy korlátozott az időnk. Tudom, hogy maga a szöveg, a teljes szöveg sokkal összetettebb. Néhány kérdésre szeretnék utalni, amelyet már az elnök asszony az imént említett. sorban arra tényre, hogy ez a tanulmány hét országot vet össze az Európai Unión belül, illetve néhány nem uniós országot. A második kérdés, amely fontosnak tűnik, tűnik számomra, a méltányosság kérdése, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nem kizárólag a felsőoktatáshoz való hozzáférésre kell figyelmet fordítani, hanem magának az egyetemi tanulmányoknak a sikeres lezárására is, megfelelő orientációs rendszer létrehozásával, amely egyébként folyamatban is van számos egyetemen, hiszen az egyetemi hallgatók ily módon, megfelelő módon ö, tudják az egyetemet befejezni. A az elnök félbeszakítja hozzá szólót, mondván, hogy már csak 5-6 percig elrendelkezésre tolmácsolás, és köszönjük a tolmácsoknak, hogy még maradnak, hiszen 12.30 már elmúlt, tehát van egyfajta ilyen problémánk. Aztán esetleg folytathatjuk angolul, vagy esetlegesen el küldhetjük az észrevételeket, kérdéseket a kutatóinknak. Elnézésüket kérem, nem tudom, hogy mi lehet a megoldás, de 5 perc múlva véget ér a tolmácsolás. Akkor csak néhány címszó fontos lenne utalni arra, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni annak az adatnak, hogy egyes országok a ö, tanulmányok ö, ö, a jog, jogi ö, címének nagyobb figyelmet szentelnek, más országok nem így tesznek. Aztán itt van a numerus clausus, illetve a programozott létszemkérdése kérdése Olaszországban példának okán vannak olyan egyetemek, amelyek autonómiájuk okán megadják az egyetemi hallgatóknak azt a lehetőséget, hogy még az érettségi előtt részt vegyenek bizonyos kurzusokon, annak érdekében, hogy láthassák, hogy milyen fajta követelményekkel fognak majd szembenézni egyetemi tanulmányaik során. Ez azt hiszem, hogy a minőség témájához is kapcsolódik. Nem kell alábecsülni az egyetemi intézmények, felsőoktatási intézmények autonómiáját, hiszen az innováció, illetve a kiválóság standardizáció révén nem érhető el. Nincs kétség afelől, hogy nagyon fontos ez az érva munkavállalók szabad mozgása szempontjából is. Végezetül még szeretném elmondani, hogy szerintem az egyes cselekvési irányvonalak, amelyeket felvetettek, a, azok közül a kettes számú a leginkább megvalósítható, hiszen hogyha a hármast alkalmaznánk, akkor a kiinduló ponthoz térnénk vissza néhány év múlva. Nos, eh, Szidrova kolléga következik. Stručná, protože chci dát prostory ostatním. Já považuji za velmi Egészen röviden szeretnék reagálni, másnak is időt hagyok. Nagyon fontos az, hogy az EU, a parlament és a bizottság formájában ügyeljen arra, hogy hogyan működik a felsőoktatási szektor. A hat hat esetről beszéltek itt, ami itt nem kielégítő hatékonyságú, de hát ez minden rendszer önmagában más, hogyha hatékony akarjuk tenni ezt a tanulmányt, akkor ki kell bővíteni más országokra is, hogy egymástól tanulni tudjunk. Egyébként a rendszerek gyakran nem hasonlíthatók össze egymással. És meg kell nézzük a, a a harmadik, a tertiér rendszer és a másodlagos rendszer között van egy megfelelő kapcsolat. Itt alapvetően fontos, hogy ez a kapcsolat jól működjön. Ezért be kéne vonni a középfokú oktatást is, és azt gondolom, hogy a határokon átnyúló vizsgálatokra van szükség ebben a kérdésben, és a bizottság ezeket elvégezhetné. Köszönöm. Libácska kolléga, ha még lehetséges, egy percben, és így még lesz tolmácsolás. Bardzo interesujący raport. Ale chciała... Köszönöm szépen, nagyon érdekes jelentést hallottunk de jó lenne, hogyha folytatni tudnák ezt a munkát, mert egyszerűen egyes országokat, tagállamokat nem tudtak figyelembe venni. Mindenek előtt olyan országokról van szó, ahol demográfiai csökkenés látható, ezért aztán egészen más helyzet alakult ki ott. Ott a képzettség és a hozzáférés egy fontos téma lehet, és ö, ö, itt csak néhány intézmény van érintve, akiknek magas re, reputációjuk van. De hogyha nincsenek belépési küszöbök, és nem ellenőrzik, hogy valaki megfelele a felsőoktatásnak, vagy nem, a későbbiekben viszont ez oda vezethet, ha nem csinálunk ilyet, hogy nagyon csalódottak lesznek azok, akik bejutnak, vagy a munkaerőpiacon. De hát persze ez egy következő kérdés Látni kell, hogy azokat az országokat más demográfiai helyzetben találták, amelyeket vizsgáltak, mint egyes országokat, ahol demográfiailag csökkenés van. Nagyon érdekesnek találtam azt a megállapítást, hogy a minőséget mi határozza meg, illetőleg milyen mértékben határozza meg a belépés, a bejutás a minőséged. Mit várnak el a jelentkezőktől például, mielőtt beiratkoznak az egyetemre? Az út, mindkét irányba működnie kell az információknak, hogy egyrészt, hogy mit várhatnak el az intézményektől a hallgatók, és hogy a hallgatóktól mit várnak el. Itt A utolsó kérdés pedig egy nagyon érdekes és érzékeny terület. A felsőoktatás autonómiája, mennyire képesek ellenőrizni ők a saját egyetemre történő bejutást. Most azt hiszem, hogy köszönetet kell mondanunk a tolmácsoknak, és angolul vagy franciául kell folytatnunk. Azt hiszem, hogy egyesek szemrelőnek közül ez nem lesz probléma, mert most már nem kérhettünk a tolmácsoktól több időt. Mhm. Thank you uh, for your presentation. Uh, it was very interesting and I think uh, you have made clear that we need more uh, findings uh, and uh, um, this is very important. Um,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 Thank you, Thank you. Uh, colleague Kostner. Eora, and now the word, the, I take the floor, sorry, I give the floor to the, uh, Cecile Kienge. Microphone. Thanks. Uh, merci. Moi, je vais parler en français. Et euh,